is van rendben. Good. Dann beginnen wir. Akkor kezdjük meg az uh, ülésünket a napi rendet. Néhány változtatást szeretnék javasolni. 8-as napi rendi pont, ezt uh, halasszuk el. Strasbourg 24 ülésünkön döntöttünk arról, hogy még egyszer beszélünk a jogi szolgálattal, és azt javaslom, hogy holnap ezt 15 órakor ejtsük meg, közvetlenül azután, hogy beszéltünk a nemzeti parlamenti képviselőkkel, és ezt követően megvitathatnánk a jelentéstevőnkkel, Fabrinks úrral a további eljárást a CETA esetében hogy ehhez legyen elég időnk, azt javaslom, hogy a 19-es, 20-as pontokat halasszuk el. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kifogása? Nincs? Akkor ezt elfogadtuk. Kettes napi rendi pont a jegyzőkönyvek kérdése. Most is úgy járunk el, hogyha nincsen az ülés végéig semmilyen kifogás, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont. Szeretnék arra rámutatni, hogy az interneten élőben lehet követni ezt az ülést. Bizonyára nagyon sok néző van Ljubljanától Lisszabonig, Aténon át. Ezért legyenek tudatában annak, hogy mindent rögzítünk. A feljegyzéseimmel az is áll, hogy emlékeztetnem kell önöket arra, hogy normális ütemben beszéljenek. Szeretnék arra rámutatni, hogy Bangladesben is jártunk, erről is lesz majd egy kis jelentés, Az IJA, e a Environment Goods Agreement már a 18. körnél jár. Lesz majd ezt követően egy miniszteri ülés is, december 3-án és 4-én. És a folyosókról azt hallottam, hogy lehetséges az, hogy ez év végén tényleg számolhatunk egy megállapodással. Négyes napi rendi pont. A zajló trialógusok helyzete, és nagyon pozitív hír érkezett. November 22-én Strasbourgban lezárták a konfliktusos ásványokról szóló dossziét, és ehhez szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni. Júlió tényleg kitűnő munkát végeztél, de a tárgyaló csapat is, Mari Arena is itt van. Szeretnék ehhez gratulálni. Nagyon jó volt az eredmény, amit elértünk. Tényleg most már egy kötelező szabályozást tudtunk létrehozni ahhoz, hogy a bányától kezdve egészen a kohóig megfelelően bánjanak ezekkel az ásványanyagokkal megfelelő eljárásokat sikerült találnunk, és eh, arra ösztönzünk, hogy tényleg megkezdődjön a, ez a jogszabály. A cél az az, hogy a konfliktusos területeken segítsünk az ott élőknek ezzel. Szerintem ez egy nagyon jó példája az értékorientált kereskedelmi politikának, de meg is a szót a kollégának. Uh, chairman, uh, thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. So many congratulations. Nem hiszem, hogy azért ennyi gratulációt megérdemelnék, de az biztos, hogy a tárgyaló csapatnak gratulálni kell, és az elnyék előadóknak, ugyanis néha nehéz, de nagyon konstruktív együttműködés született sikerült jó végeredményt elérnünk. Azt gondolom, hogy ez csak annak köszönhető, hogy jó volt az együttműködés, és egységesen állt ki a tárgyalócsapat a tanács előtt. Nagyon röviden, elnök úr, ami a megállapodás főbb elemeit illeti, ezt most én természetesen nem fogom elmagyarázni, de azért szeretném megemlíteni őket. Először is valóban kötelező az Európai Uniós ásvány és ércek importjával kapcsolatban a kellő gondosság. Politikai vállalásunk is van, és azt gondolom, hogy ez az utolsó eleme annak, amit elértünk. A KKV-ket védjük, hiszen a kis volumenű importokat a ezen kötelezettségek alól mentesítik. A gondos, kellő gondosság bevezetésével az összes érintett fél együttműködésre kényszerül ezen folyamaton belül. Az OECD iránymutatás, az általános elv az egész szabályozás mögött, végül pedig a parlament több helyen is garantálta azt, hogy kiegészítő intézkedéseket is hoznak azért, hogy egyértelműen tudjuk azt, hogy a bizottság jelentést tesz rendszeresen a parlamentnek, amint az a szokásos eljárás az ilyen fontos szabályozások esetében. Még egyszer köszönet tehát az együttműködésért, köszönet a kedves szavakért, és köszönet a szakbizottsági kollégáknak és munkatársaknak az együttműködésért. Herzlichen Dank, und ich glaube... Äh, Köszönöm szépen. Szerintem a jelentéstevő nagyon fontos szerepet játszott. Köszönöm szépen. A november 22-i megállapodás alapján a tanács a Koreperben december 7-én fog erről majd beszélni, és remélem, hogy a tanács elfogadja majd az eredményt. Általában a tanács elnöksége felel azért, hogy elfogadják ezt a megállapodást. Vannak kivitelek, például az export statisztikák esetében ezt láthattuk, ott már volt egy trialógusan létrehozott kompromisszum, de a tanács ezt a kompromisszumot nem erősítette meg. Reméljük, hogy ebben az esetben ez nem így lesz. Abból indulunk ki, hogy a decemberi koreper ülés, ülésen erről döntenek, és majd küldünk egy küldenek egy levelet is erről, amiben megerősítik ezt a megállapodást, és folytathatjuk majd a tanácskozásainkat. Így az Intában esetlegesen majd januárban szavazhatunk erről, és talán márciusban a plenárison. Remélem, hogy az év, jövő év első negyedévében ezáltal a jogalkotás le is zárul. Szerintem ez egy nagyon fontos hozzájárulás lesz az értékorientált kereskedelmi politikához, és tényleg a érték láncra koncentrál. Rendben, úgy látom, hogy senki más nem kíván jelentkezni, ezért lezárom ezt a pontot, és rátérünk az ötös napi rendi pontra. Adhok delegáció Bangladesbe. Kedves kollégák, arról döntöttünk, hogy egy tényfeltáró delegációt küldünk Bangladesbe, a textilszektor megvizsgálására. Banglades a világon a második legnagyobb textil exportőr. Az exportok 85%-ban a textilre korlátozódnak Bangladesben, és ebből 60% irányul az Európai Unióba, tehát ilyen szempontból az Európai Unió textiltekintetében a központi kereskedelmi partnere Bangladesnek. És látván azt, hogy milyen gazdasági potenciál rejlik itt, és hogy miket hallunk a munkavédelem, a tűzvédelem, a munka, jogok kapcsán úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogyha mindezeket megvizsgáljuk a helyszínen, a delegációban különböző időpontokat próbáltunk meghatározni. Először is itt van a globális megalapodás végrehajtása, a Global Compact végrehajtása, az, hogy hogyan bánunk a, a Bangladesh tragédia következményeivel, de arról is szó van, hogy milyen fajta lépéseket kell tenni ennek érdekében, hogy ez ne következhessen, de nagyon fontos ez a jelenlegi pillanat, ez a megállapodás, ez jogilag kötelező megállapodás, 220 európai cég és Európán kívüli cég között, amelyek Bangladesből importálnak termékeket abban állapodtak meg, hogy javítják az ottani munkafeltételeket. Megvetettük ezeket a munkaminiszterrel, a kereskedelmi miniszterrel is, és két gyárba is ellátogattunk. Az egyik igazából a jó munkafeltételek példája volt, de a megállapodás keretében is elnérizték ezt, és egyes lépéseket javítani kellett. Szerintem ez egy óriási eredménye ennek a megállapodásnak, hogy az 1700 gyárat ellenőrizték, és minden gyár esetében egy saját tervet dolgoztak ki, amely leszögezi azt, hogy hol kell például a tűzvédelmi ajtókat, a vészkiáratot létrehozni, hogyan kell a, az elektromos áramot vezetni, a munka biztonságot tehát garantálják. 1700 gyárról van szó, a több mint 5000-ből, tehát ez sok, de még nem elegendő. Ezért látnunk kell azt, hogyha ez a megállapodás lejár, ez öt évre lett létrehozva, akkor 2018-tól legyen egy újabb megállapodás Bangladesh számára, hogy ezt a munkát folytathassák. Ezen kívül a kormányjal, a civil, a civil szervezetekkel is tárgyaltunk az általános munkajog tekintetében. Meg vagyok arról győződve, hogy a szabad szakszervezetek a legjobb módjai annak, hogy garantálhassuk a munkavállalók jogait, és ezért a munkavállalók jogainak megváltoztatása a Bangladesben nagyon fontos volt. Most már sokkal egyszerűbb szabad szakszervezeteket létrehozni, de még mindig vannak problémák. 7200 szakszervezet van Bangladesben, 7200, ezek a szakszervezet fel, ezek lényegében egyes cégekre is alapoznak, és 30 fedő szakszervezete van a textil szektornak. A helyzet talán javult egy kicsit ezen megállapodás által. Nagyon fontos volt a vitáink során az, hogy nyilvánvalóan a bangladesi kormány különleges exportzónákat kíván létrehozni, jelenleg 90 ilyenből, és százat szeretnének létrehozni, annak érdekében, hogy külföldi befektetőket vonzanak, másrészt viszont a saját termelésüket, amit exportra szánnak, azt javítsák. Ezt egy kicsit, ez, ez egy kicsit ezért nekünk az nem elfogadható, hogy ők ennek során nem kívánják ezeket a munkákat figyelembe venni. Arról is beszéltünk végezetül, hogy mi történik akkor, hogyha Banglades folytatja a gazdasági fejlődést, így elhagyja a legkevésbé fejlett országok státuszát. Itt minden LDC országnak 40%-ban a fegyvereket kivéve minden árura vámmentes hozzáférést adunk. Tehát mit történik akkor, hogyha egy másfajta státuszt kapnak? ben kívánja Bangladesh ezt a célt elérni, és ezért fontos az, hogyha a GSP Plus-ról van szó, a 27 egyezmény, amit ratifikálni kell és meg kell valósítani. Ezeket eh, nem 2021-ben kell már megvizsgálni, hanem már most meg kell vizsgálnunk ezeket a környezetvédelmi standardok munkavállalói jogok szempontjából. És ez sem egy egyszerű történet, mert eh, amellett a kérdés mellett, hogy hogyan lehet javítani a munka feltételeket, hogyan lehet javítani a munkavállalói jogokat. Nagyon fontos az emberi jogok kérdése, a szabad véleményi nyilvánítás kérdése, és még itt is nagy problémák vannak. Ezen kívül úgy tűnik, hogy szinte egy, egy pártrendszer van, és a vélemény sokszínűséget elnyomják, és a szólásszabadságot korlátozzák. Ezért itt is javítani kell a helyzeten azért, hogy egy normális helyzet alakuljon ki, hogyha elveszíti Banglades az LDC státuszát, és egy másfajta státuszra törekszik. Mert elmondtam azt, hogy sokan úgy gondolják, hogy félig van tele a pohár, mások úgy gondolják, hogy már félig üres, szerintem nincs még félig, fel, félig tele ez a pohár, azon kell dolgoznunk az ott élők számára, hogy tele legyen a pohár. A kereskedelmi patikával lehet javítani a munkafeltelek, az általános emberi jogokon. Szerintem intenzív volt ez a delegáció, sokat tanultunk az út során, különösképpen az EU delegációnak, a bangladesi EU e delegációnak szeretnék köszönetet mondani, akik nagyon proaktívan segítették a munkánkat, és nem utolsó sorban gondoskodtak biztonságunkról és és ezért mindannyian épségben tértünk vissza. Ennyi lett volna röviden a bangladesi útról szóló beszámolóm. Van-e kérdés, megjegyzés hozzám vagy más résztvevőkhöz? Nincs. Akkor ezt a pontot lezárjuk, és majd kapnak egy írásbeli jelentést erről a delegációról. Hatos napi rendi pont. Hm. Wir zu schnell, liebe Kollegen, Kollegen. Túl gyorsan haladtunk, tisztelt kollégák, hiszen kollégáink csak 15 óra 30-ra jelezték érkezésüket. Dann unterbreche ich die Sitzung für fünf Minuten. 5 percre megszakítom az ülést. Liebe Kolleginnen Kollegen, jetzt... Tisztelt kollégák! Folytatjuk a munkát. Még mielőtt a hatos napirendi pontra térnénk, az egyes napirendi ponthoz térnék vissza. Elfogadtuk a napirendünket. rendünket, azzal a módosítással, hogy holnap háromkor a jogi szolgálattal fogunk eszmét cserélni. Itt most hallottam, hogy a jogi szolgálat holnap délután háromig a szakvéleményét nem tudja elkészíteni. Ezért úgy gondolom, hogy nem sok értelme lenne annak, hogy erről a jogi szolgálattal beszéljünk. Azt javaslom, hogy ezt a pontot akkor még tovább halasszuk december 5-ére, tehát a következő ülésünkre. Így holnap a napi rendünk a tervezetnek megfelelően fog folyni. Három órákor a jelentéstevővel kezdődik az eszmecsere, és utána folytatjuk ugyanúgy a napi rendet, ahogy azt korábban terveztük. Bárkinek van-e ezen új módosítással kapcsolatban észrevétele? Ha nincsen, Büchner úr, Lehetséges lenne, hogy a jogi szolgálat előzetes jelentését megkapjuk, és akkor lehetne róla tartalmában is beszélni. Természetesen ez a cél, hogy informatív alapokon tudjuk az eszmecserét lefolytatni a jogi szolgálattal, tehát mindenképpen megkérjük őket, hogy írásban is küldjék el a képviselőknek. Így tehát ezzel megint módosítottuk a napirendet holnap pedig a tervezetnek megfelelően folytatjuk a munkát, és ahogy az a nyomtatott verzióban is található, délután háromkor a jelentevővel kezdjük az eszmecserét. A hatos napirendi ponthoz értünk. Ez egy rendkívül izgalmas napirend, napirendi pont. Tisztelt kollégák, kicsit szokatlan, rendkívüli, de mindenképpen kiemelkedő pont, amit én mindenképpen üdvözlök. Fiatal európaiakkal fogunk eszmét cserélni arról, hogy nekik milyen gondolataik vannak az Európai Unió jövőjével és az európai politika jövőjével kapcsolatban. Májusban Strasbourgban tartottunk egy komoly konferenciát, a European Youth Eventet, ahol 1500 fiatal az európai politika tematikus aspektusairól beszélt, egyebek között a kereskedelem politikáról is. Természetesen ezt én rendkívül vonzó gondolatnak tartom. Nos, ezen konferencia eredményeiről fogunk most itt a képviselőkkel tárgyalni. szeptember 6-án minden képviselő megkapott egy szöveget, amelyben megismerhették a konferencia eredményeit. Sharp in Europe 50 Ideas for a Better Future volt ennek a címe. Angolul, franciául és németül lehetett elolvasni. És ez volt az előkészülete a mai eszmecserénknek. Nem csak az INTA szakbizottságban, hanem kilenc további szakbizottságban is megtartják ezt az eszmecserét. Én nagyon jó gondolatnak tartom azt, hogy a fiatalokkal így megbeszélhetjük, hogy az Európai Unió jövőjét hogyan képzeljük el. Ma három képviselőjük van itt jelent, de ez még nem minden. Lehetőségünk van arra is, hogy a Twitteren kapcsolatba lépjünk, és egy tweet wall itt látható a fejem fölött és a másik képernyőn is. Itt lehet észrevételeket, kérdéseket a parlamenten kívülről is eljutatni hozzánk. Ez a kis meghallgatásunk a Fair Trade, Trade for All and TTIP témájában folytatódik. Ezek rendkívül aktuális kérdések, amelyekkel ről mi is itt a parlamentben nagyon sokat beszélünk. Úgyhogy most az ennek a mostani találkozónak a célja, hogy mi a fiatalok ötleteit meghallgatjuk, azokat utána kommentáljuk, megbeszéljük közösen, és minden gondolat felvetőjének, minden fiatalnak lehetőséget adunk arra, hogy tegyen két javaslatot, és utána mi ezen két javaslatról fogunk beszélni, vitázni, elfogadjuk azt, vagy mi magunk is javasoljuk, vagy elutasítjuk. Elég sok időnk van, és van lehetőségünk arra is, hogy spontán tudjunk reagálni kérdésekre. Minden ezek, mindezek ellenére azt kérném, hogy mindenki maximum két percben szóljon hozzá a vitához, így a lehető legnagyobb lehetőségünk lesz magára a vita megindítására és lefolytatására. Most bemutatnám a három fiatalt, aki itt van közöttünk. Jan Williams, aki itt ül az első sorban, üdvözöljük. Kettős állampolgár, az Egyesült Királyság és Trinidad és Tobago állampolgára. Politikai közgazdás, aki az EU-AKC kapcsolatokra specializálódott. Ezért tehát azt gondolom, hogy a mi témáinknak szakértője a King's College-on diplomázott Londonban, és a College of Europe Brüzsi intézetének PhD hallgatója. A feljegyzéseim alapján Jan Till Commonwealth Champion bajnok is. Üdvözöljük tehát! Helena Ráb, 19 éves, gazdaságtudományokat tanul Bécsben. az Európai Ifjúsági Parlamentnek volt tagja tanulmányai során, az ITRE szakbizottsággal foglalkozott kiemelten, és a fiatalok oktatási nagykövete is, valamint tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások területén, és mindenek előtt Ausztriában Üdvözöljük őt is! Prics Tova a harmadik meghívottunk, aki orvostan hallgató, ötödéves orvostan hallgató. Természetesen mindenek előtt a világszintű egészségügyi politikák érdeklik, és az, hogy hogyan lehet a természetet a kereskedelmet és az egészségügyet összekapcsolni. Ebből a szempontból, tehát ami a fejlesztés, egészségügy kapcsolatát illeti, a TTIP-pel foglalkozott kiemelten. Ezen témán túlmenően el kell mondani róla, hogy Észtországban a nemek közötti egyenlőségért és az LMBT közösség jogaiért is küzd. Pirit jelenleg regionális igazgató az IFMSA, tehát a, az Orvostan Hallgatók Nemzetközi Szövetségénél. Őt is szívélyesen üdvözöljük. Kezdhetjük is akkor a munkát. Az első kérdés, vagy az első ötlet a meghallgatásunk első témájára vonatkozik, a fair trade, tehát méltányos kereskedelem, ez a téma. Ötlet gazdaként Elene Rábnak adom meg a szót két percben. Thank you. Dear members of the European Parliament. Köszönöm, tisztelt képviselők! Azt javaslom önöknek, hogy kötelező Fairtrade törvényt vezessenek be a vállalatokra, és a fogyasztókra vonatkozóan az érintett iparág és a fogyasztók jó szándékának korlátának ismeretében. Fontos a munkavállalók szociális befogadása, a minimálbér és a környezetvédelmi kérdések tiszteletben tartása. Egy kötelező Európai Uniós joganyagot szeretnénk az önkéntes helyet. A Fairtrade rendkívül nagy figyelmet élvezett a konferenciánkon, és ez jogos, hiszen az elmúlt években ez nagyon fontos kérdés volt, és rendkívül módon érinti a fiatalokat. Az egyik fő probléma, amire felhívtuk a figyelmet, az az, hogy a feltré termelőknek, például a kávétermelésben nagyon alacsony áron kell termelniük, tehát a gazdák sokkal kevesebbet keresnek, mint egyéb körülmények között. Ezen aggályok megoldására az EU-nak azt kell garantálnia, hogy a feltrade legyen a norma, és olyan ország, és együttműködjön országokkal, hogy stabil legyen a termelés, és ne legyen az árakra dömping nyomás. Általában a feltrade termékek drágábbak, mint a többi termék, és nem mindenki képes vagy kész ennél többet kiadni, ezért nagyon sok fogyasztó az olcsóbb terméket választja. Többet tehetnénk tehát arra azért, hogy a különböző termékek márkáját tudjuk marketingezni, és kiemeljük, hogy hosszú távú aspektusa is vannak a termelésnek. A termékek minőségébe és sokszínűségébe kellene többet befektetni. Van, amikor azt mondják a Fairtrade-ról, hogy nem mindig a legdivatosabb, és sokkal kevesebbet lehet vele keresni. Ez is azt mutatja, hogy az önkéntes rendszer nem mindig aknázza ki az összes előnyét a rendszernek globális szinten. Ezért szeretném, hogyha az Európai Parlament olyan jogalkotást hozna létre, amelyel kötelezővé tenni a fair trade-et az érintett iparágakban, és ezzel lehet javítani a fair trade kínálatot az alvállalkozókkal és az egész ellátólánccal kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Egyértelmű az üzenet. A következő eladónknak adom meg a szót. Tisztelt képviselők, a javaslatom egy fenntarthatóbb globalizációs folyamatra vonatkozik. Ehhez azt kérem önöktől, hogy a vállalatoknak garantálják, hogy saját erkölcsi standardok mentén dolgozzanak. Én az erkölcsi kódexről beszélek, amelyet a vállalat beszállítóinak kellene tiszteletben tartania. Három oldalú a kérésem. Egyrészt a standard elkölcsi kódexet az EU-nak kötelezővé kellene tenni, odaértvén a monitorozási eljárást és egy minimális munkahelyi egészségügyi és munkajogi védelmi rendszert. Ezt az egész ellátóláncon keresztül kell garantálni. A vállalatoknál nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni. És hogyha van egy erkölcsi kódex a vállalatnál, akkor az EU-nak kell biztosítani, hogy azt valóban be is tartják. Ezt úgy lehet elérni, hogyha az összes ellátólánci auditot nyilvánosságra hozzák, és ezért, hogyha bármilyen figyelemre méltó eredményt találnak, akkor azt nyomon követik. Azt gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy az árnyomás miatt kiszorítsák ezen vállalatokat a piacról. A kereskedelmi partnereinknél is tehát hasonló elvárásokat kell támasztani, és azt gondolom, hogy az ilyen jellegű feltételeket a kereskedelmi megállapotásokba be kell bevonni. Az EU az emberi jogokat és a fenntartható fejlesztést támogatja, ezért akarom elérni azt, hogy ez mindenki számára előnyös legyen, a fogyasztók számára is. Sok vállalatnál van erkölcsi kódex, de nem vagyok biztos abban, hogy ezt be is, tart, be is tartják. Azt gondolom, hogy a mi megoldásunkkal lehetne garantálni azt, hogy az erkölcsösen előállított termékek legyenek a normák az EU-ban, és közben rábírnánk a harmadik országokat is arra, hogy méltányos kereskedelmi szellemiségben járjanak el. Köszönöm szépen, ez is egyértelmű volt. A kollégáim mit gondolnak erről? Winkler úr? Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értem, akkor nekem kell beszélnem az EPP nevében először. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az ötleteket, és mivel két percben nem tudok minden ötletre reagálni, négy-öt javaslatot hallhattunk, szerintem, amely rendkívül fontos az elhangzottakból, amit, amit tovább úr mondott a globalizációról. Szeretném kedves fiatal kollégám biztosítani arról, hogy a globalizáció alakítása számunkra nagyon fontos itt az Európai Parlamentben. Ez azt jelenti, hogy meg kell értenünk azt, hogy, hogyha jól értettem azt, ami 2014-ben elhangzott az EI eh, eseményen itt az Európai Parlamentben, akkor ott munkahelyteremtésről, fenntartató jövőről beszéltek szerintem. Ehhez az kell, hogy felelősek vagyunk az ipar szempontjából, de hát mindenképpen kell az ipar is az Európai Unióban, és amikor arról beszélek, hogy alakítanunk kell a globalizációt, akkor bizonyára megértik azt, hogy a globalizációt nem tudja egyedül az EU alakítani, mert ez nem az euról szól. A globalizáció, itt vannak kemény szabályok is, ahogy önök is mondták, de a globalizáció sokkal inkább szól az Európai Unió soft power-jéről, hogy küzdjünk az emberi jogokért, hogy ezt mindenhol előtérbe helyezzük a világon, és küzdjünk ezekért az értékekért, de ehhez fenntarthatóság kell, és ehhez partnerség kell a gazdasággal. Én nem szeretem, amikor azt hallom, hogy hogy kényszeressük a cégeket. Nem szabad kényszeríteni a cégeket, mi oktatni kell, oktatnunk kell a, a, a szerepvállalókat, ösztönöznünk kell őket. A, az, hogy kényszerítsük őket erre, nem hiszem, hogy önök is szeretnék azt, hogy a cégek azt mondanák, hogy rá kell kényszerítenünk a fiatalokat arra, hogy valamit tanuljanak. Szerintem mindenképpen küzdeni kell az értékeinkért, küzdeni kell a jövőért, alakítani kell a globalizációt úgy, hogy a mai világ súlyos egyenlőtlenségei csökkenjenek legalább, mert abban nem fogunk leszünk sikeresek, hogy ezt teljes mértékben felszámoljuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Maria Arena. Thank you, President. Uh, we... Uh, köszönöm szépen. Franciául fogok beszélni, nem bánják. Um, Vous pouvez imaginer qu'il y a... Gondolhatják, hogy eltérő nézőpontok vannak, és nem értek egyet teljes mértékben Julio Winkler kollégám álláspontjával azt illetően, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy kényszerítsünk arra a vállalatokat, hogy bizonyos szabályokat tiszteletben tartsanak. És akár a múlt héten született egy olyan szabályzat, amely arra kényszeríti a vállalatokat, hogy bizonyos értékeket tiszteletben tartsanak, így például a nyomon követhetőséget az ásványok esetében. A parlament munkának köszönhetően egyébként Winkler úr volt ennek a jelentésnek a jelentéstevője, elértük nagy kitartással, ez tény, nem volt egyszerű ez a dolog, így a vállalatok kötelező vannak arra, hogy tiszteletben tartsák mindazt, ami mostanáig önkéntes volt. Volt a due diligence, amely önkéntes volt, de persze, hogyha önkéntes egy dolog, akkor nem mindenkinek van kedve ezt betartani. Így például, hogyha valaki 130-al kell, hogy menjen ugye ez a sebességkorlátozás az autópályákon. Persze vannak olyanok, akik ezt tiszteletben tartják, így a vállalatok között is vannak olyanok, amelyek tiszteletben tartanak bizonyos értékeket, de nem mindegyik. Most tehát kötelező szabályok vannak, amelyeket a jogalkotó kényszerít a vállalatokra, és hogy ezeket bizonyos váltok ne tartsák tiszteletben, hát ezt nem fogadjuk el, és ezek persze kárt okoznak ezzel a magatartásukkal. Tehát ilyen mechanizmusokra szükség van. Örültem, hogy hallhattam az önök hangját, egy olyan nemzedékét, amely az értékeket védi. A politikai életben néha elfelejtkezünk arról, hogy van egy ilyenfajta szendék, amely az ifjúság felől érkezik, nem csupán felőlük. Ugye itt mindenki meghajol a foglalkoztatás, a növekedés követelményei előtt, ugye shaping the globalization, ugye ez kérdés, hogy milyen formát adunk a globalizációnak, hogyha formát adunk neki, ez azt is jelenti, hogy bizonyos értékeket tiszteletben tartunk, munkahelyeket nem bármi áron teremtünk. Azt hiszem, hogy ezért is vagyunk itt, és nagyon örülök, hogy hallhattam az önök beszédét, mert a frakcióm ebbe az irányba szeretne elmozdulni. Az utolsó szabadkereskedelmi egyezmények. Holnap vitázunk a Kanadával kötendő egyezményről, beszéltünk az Afrikával kötendőről is. Van egy fejezet a szabadkereskedelmi egyezményekben, amit nagyon nehéz keresztül vinni európai részről, vagy akár a partnerek részéről, az afrikai partnerek részéről, és ez a fenntartható fejlődéssel és a szociális és környezetvédelmi jogokkal foglalkozó fejezet. Nem sikerül ezt kötelezővé tennünk mert nincs elég politikai szendék ebben az irányban. Tehát, hogyha önök, ifjúság, egy kényszerítő erőt teremtenek, ösztönzik azt, hogy ez kötelező legyen ez a fejezet, akkor szerintem ezt el tudjuk érni. Köszönöm, Bruknád úr következik. Köszönöm. Támogatnám azt az elképzelést, hogy szociális felelősséggel bírnak a vállalatok, és ezt joga, jogszabályban kell rögzíteni, különösen a Fairtrade esetében. Vannak itt ugyanis áldatlan állapotok, mindannyian tudjuk, hogy különösen Afrikában a kávé, a kakaó termelők és a többi gyakran csak egy vagy akár két kereskedő céggel kereskednek, és ez azt jelenti, hogy azok határozzák meg a szabályokat, biztosan nem a gazdálkodók javára. Nehéz a termelői szövetkezetek kialakítása, vagy az állami minimál árak meghatározása. Itt az élelmiszerkészletek problémájára mutatnék rá. Ez a projekt véleményem szerint feltétlenül szükséges, sokkal inkább, mint bármi más. Köszönöm. Dankeschön, ich werde Deutsch. Köszönöm, németül fogok szólni. Nagyon örülök, hogy fiatalok vannak a körünkben, fontos a kapcsolatfelvétel, és ezek a kritikus gondolatok vagy kívánalmak is fontosak számunkra. Nagyon sok dolgunk van a fiatalokkal, és látjuk, hogy mennyire kritikusan vizsgálják a Fairtrade témáját. Fontos itt tudatosságot teremteni. A fogyasztók akik egy adott terméket vásárolnak, fontos, hogy átgondolják, honnan is jön ez a termék, talán túl olcsó, kit támogatok a megvásárlásával, Maria is rámutatott, itt vannak a konfliktusos ásványok, és nagy lépést tettünk előre, a gondoskodás elve révén ez az első helyes megközelítés. Az önkéntesség szép dolog, de végeredményben a kötelezettség az, ami számunkra alapvető jelentőségű. Aztán a szociális dömping ügyében nem tudom, hogy tudják-e, hogy nincs még egységes meghatározása a szociális dömpingnek EU szinten. Ugye itt különböző nézőpontok vannak, és ezzel kapcsolatban is van tennivaló meg kell néznünk, mennyire igazságos az emberek bérezése, mennyire fizetik meg az általuk végzett munkát. Ugye az emberhez méltó munkavégzés, ez nagyon fontos a Fairtrade összefüggésében is. Aztán itt vannak az ILO munkaügyi normák, amelyek mindig bekerülnek a szabadkereskedelmi egyezményekbe, ugye a gyermekmunka, a kényszermunka, a tilalma, nem lehet olyan kereskedelmi megállapodásokat kötni, amelyek ezeket az elveket nem tartják tiszteletben. Aztán a környezetvédelmi sztenderdek is fontosak számunkra, a környezetvédelme, a civil társadalom bekapcsolása, ezt mindig felvetjük. Itt még többet kell tennünk, hogy hogyan lehet a civil társadalmat bekapcsolni, a polgárok kívánalmainak megfelelni, és aztán az ellenőrzési mechanizmus is fontos. Minden jó és szép, ha egy megállapodásban el papíron, ugyanakkor mit ér mindez, ha nem ellenőrizzük. Gyakran az az érzésem, hogy megállapodásokat kötünk, de aztán mi történik, hogyha az abban foglaltakat nem tartja tiszteletben valamelyik fél? Itt tehát szankciókra van szükség, hogy ezen kereskedelmi megállapodások hitelesek legyenek. Tehát nagyon sok még itt a tennivaló a mi részünkről, is nagyon örülök, hogy megosztották velünk elképzeléseiket, ezeket persze figyelembe fogjuk venni, tovább dolgozunk, és köszönöm az előadásokat. Elnök, köszönöm, Helmut Scholz következik. Köszönöm, én is németül fogok szólni. Üdvözlöm a jelenlévőket itt a szakbizottságunkban. Sok mindent elmondtak már a kollégák, én is a keretfeltételek szószólója vagyok a kereskedelmi egyezményekről, ugyanben nem csak az áruk szolgáltatások cseréjéről van szó, hanem arról is, hogy hogyan termelik, állítják elő ezeket, milyen életkörülmények között vannak azok az emberek, amelyek a globális értékteremtési láncban dolgoznak. És ezen el kell gondolkodnunk, mert ugye a standardek, normák, szabályok, amelyek az EU-ban a belső piacon kiharcolásra kerültek, és amelyekben megállapodtunk, ezek hogyan viszonyulnak a világ más régióiban dolgozó emberek normáihoz. A helyszíni kereskedelem is fontos, a TTIP és a CETA vonatkozásában, vagy az olyan országok esetében, amelyek az afrikai kontinensen vannak, és jelenleg zajlanak az EU-val gazdasági, partnerségi megállapodások kapcsolatos tárgyalások. Fontos kérdések tehát ezek, hogy egy korlátlanul egyenrangú ö, kereskedelem kell, hogy legyen, vagy esetleg több lehetőséget kell adnunk ezen országok termelőinek, esetleg esélyt kell adnunk nekik, hogy felzárkódjanak fenntartható módon, a technika, technológiai fejlődést követően modern termelést kialakítva országokban, hogy ne csupán nyersanyagokat, nyersanyagokkal kereskedjünk. Köszönjük. Nos, nem beszéltünk ezekről a problematikákról, és itt a mostani helyzetben nagy megértésem van az iránt, hogy az etikai sztenderdekről is beszélünk. Itt különböző területeket kell megkülönböztetnünk. Vannak a környezetvédelmi területen sztenderek, itt vannak bizonyos szabályok, előírások. Ugyanakkor az újraelosztás esetében megint más a helyzet, hogyha például megpróbáljuk a termelőket nek több jövedelmet biztosítani bizonyos területeken, mint a világpiacokon, és ez már nehézséget jelenthet. Vagy azt mondjuk, hogy nem elutasítjuk a gyermekmunkát, ezt is nehéz megvalósítani. Hogyha tehát ilyen elképzeléseink vannak, akkor az ellenőrzéseket is be kell vezetnünk, hiszen különben semmi értelme nincs az előírásnak. Ha azonban ott vannak az, elő, az ellenőrzések, akkor lehetőség kell, hogy legyen arra is, hogy az a szabályok megsértése esetén szankciókat alkalmazunk, ahogyan itt elhangzott. És lehet, hogy a váltok valahogyan kikerülik ezeket a ö, szabályokat, olyan országokba vonulnak, ahol nincsenek szankciók. Azt hiszem, hogy itt pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen nehézségek vannak ezen a területen, és önök felé mondanám, hogy nekem is vannak gyermekeim, unokáim, ugye itt a vásárlások esetében nem figyelnek az etikai sztenderdekre, azt veszik meg, ami jobban néz ki, vagy ami olcsóbb. Önök maguk is a vásárlóerőjük révén gondoskodhatnak arról, hogy az olyan dolgok, amelyeket nem tartanak helyesnek, azokat ne vegyék meg. Csak egy példa. Az Otto csomagküldő szolgálat Németországban ugye panaszt emeltek ellene, hogy a gyermekmunkát is igénybe veszi bizonyos területeken. Gyakran az a helyzet, hogy a gazdasági helyzet bizonyos országokban a családokat arra kényszeríti, hogy ö, dolgozni küldjék a gyerekeket. Ez egy történelmi jelenség, Angliában, Németországban is létezett. Ha pedig nem akarjuk a gyermekmunkát, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt elkerülni. Ugye az ottó csomagküldő szolgálatnál sokat fáradoztak ezen, azt mondták, hogy kerüljük el a gyermekmunkát, és gondoskodtak arról is, ugyanakkor, hogy a gyermekek iskolába járjanak. Ugyanis az, hogy nem mennek munkába, az még nem megoldás. A gyermekek előrejutásáról is gondoskodni kell, a boldogulásukról. Tehát, hogy mondtam, bármit leírhatunk, de ezt ellenőrizni kell, és szankcionálni is, és ez nagy apparátusra van szükség. Hogyha önök fiatalként azt mondják, hogy ezt vagy ezt nem akarjuk, annak sokkal nagyobb a hatása, mint hogyha mi előírásokat fogalmazunk meg, és szankciókat szabunk ki. Elnök, köszönöm szakbizottság elnökként. Még annyit, hogy látom, hogy mennyire erős a vállalataink felelőssége akiket szintén be akarunk vonni. Így például a konfliktusos nyersanyagoknál, vagy más területeken is. Azt hiszem, hogy a legjobb lehetőség az, hogy valóban közösen eh, vonjuk felelősségre a vállalatokat, a kormányokat az EU-n belül, és aztán a végrehajtást is megfelelően ellenőrizzük. Itt van például a bangladesi megállapodás, amiről beszéltünk. 220 cég van, amelyek bangladesi termékeket vásárolnak, és az EU, illetve a bangladesi kormány kötelező megállapodást kötött az inspekciókról, ellenőrzésekről, annak biztosításáról, hogy a munkahelyi védelem, a tűzvédelem, a munkai feltételek javuljanak világos, ellenőrizhető terv keretében. Azt hiszem, hogy ez kell, hogy legyen az útja annak, hogy a vállalatok valóban vállalják a felelősségüket az állami szereplőkkel együttműködve, ugyanakkor egy világos ellenőrzési rendszer alkalmazásával. Most megint önök kapnak szót, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Talán Helen először. Ja, vielen Dank. Ich antworte jetzt auch mal. Köszönöm szépen, én is németül fogok válaszolni. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Az az érzésem, hogy amit mi mondunk, azt meghallották, az az érzésem, hogy a megközelítés megvan, de ideológiai okokból és távolságok miatt nem sikerül esetleg elén az eredményt. Személy szerint azt gondolom, hogy a vállalatoknál már eleve sok mindent előírunk, sok mindent kötelezővé teszünk számukra. Hogyha a méltányos kereskedelmi értékekről elmondjuk, hogy ezek a mi értékeink. Ön a képzésről azt mondta, hogy az általunk átadott értékek alapján lehet a törvényeket is meghatározni. Azt gondolom, hogy sok mindent elő lehet írni a törvényekben. Ez egy nagyon jó kiindulópont. Remélem, hogy megértették, hogy mi mit szeretnénk, és hogy nem lehet mindig önkéntes alapon eljárni. Például a sarkon, a kávézóban 8-ból csak egy feltrét kávé. Nem tudom, hogy a parlamenti munkatársak közül hányan tudnak erről, Nem tudom, hogy hányan vesznek önök közül feltrejt kávét. Önmagában ez nem egy új elképzelés, azt gondolom, hogy ezt megértik. A fiatalok azt szeretnék, hogyha ezt valóban a jogalkotás is tükrözni és meghatározná, ezért a fogyasztóknak ne legyen választásuk. Én azt szeretném, hogy fegyelembe vegyék, hogy ha nem Fairtrade feltételek mellett állítanak elő egy terméket, azt ne tegyük lehetővé. Remélem, hogy egy nap ez is elérkezik. Köszönöm szépen, Pitt. Sajnos észtül gondolom nem tudok hozzászólni, úgyhogy angolul folytatom. Először is nagyon hálás vagyok a visszajelzésekért. Eléggé lenyűgöző, hogy ilyen sokan gondolkoznak hozzánk hasonlóan. Röviden szeretnék reagálni arra, amit Winkler úr mondott. Ő volt, aki egyértelműen ellenezte a mi álláspontunkat. Értelmezési kérdés mindez. Nagyra értékelem, amit ő mondott arról, hogy az EU-nak milyen soft hatalma van. Az egyik formája ennek a soft powernek, és az biztos, hogy a tárgyalásokor önök is látták, az az, hogy milyen nyelvezetet használunk a dokumentumokban. Ez is egyfajta soft power. Tehát, hogyha a vállalatokat rákényszerítünk valamire, ez már önmagában egyfajta soft power-t hoz létre, és emiatt magát a szabályozást kellemetlenül fogják értékelni. Úgyhogy én ahelyett, hogy azon gondolkozzának, hogy hogyan lehet kötelezni a vállalatokat valamire, inkább lehetővé kellene tenni számukra, hogy valamit megtegyenek. Személy szerint nem hiszem, hogy a vállalatoknak nevelésre lenne szükségük. Igen, ez is igaz, közben meg nem hiszem, hogy ők nem tudnák, hogy a gyakorlatukkal, az ő eljárásukkal mi történik, milyen hatásai vannak ennek a világban. És nem hiszem, hogy a vállalatoknak az lenne a célja, hogy ne legyenek fenntarthatóak. Lehet, hogy csak naiv vagyok az biztos, hogy nyereséget akarnak elérni, de az is fontos számukra, hogy hogyan érik el ezt a nyereséget. Fontos ez az ott dolgozók számára, hogy nem csak eladjanak valamit, hanem pozitív változásokat hozzanak létre a világban. Ezért szeretném, hogyha a vállalatok számára lehetővé tennék azt, hogy fenntartatóan működjenek. Ne csak azt szabályozzák, hogy legyen erkölcsi kódex, hanem szabályozzák a piacot olyan módon, hogy a fenntarthatóbb gyakorlatokat alkalmazó vállalatok jól fennmaradhatnak és nyereségesek maradhatnak, és így a nyereség ilyen előállítási formája egyben pozitív változásokat hoz a világban. Ami az oktatást illeti, azt gondolom, hogy mindenképpen nagy szükség van az oktatásra. Szárbázi képviselővel egyetértek, hogy a polgáraink számára fontos ez. A fiataloknak meg kell érteniük azt, hogy nekünk van olyan vásárlóerőnk, amelyen meg tudjuk változtatni a kereskedelmi gyakorlatokat a világban. De hogy az INTA ezt mennyiben tudja elérni, azt nem tudom. Az biztos, hogy mi hárman fiatalok még többet tehetünk, és így elérhetjük a mi társainkat, és ezzel nagy támogatójunk lehetünk önöknek abban, hogy jobb világot építsünk. Elnök, köszönöm szépen! Valóban a méltányos kereskedelmi termékek itt az Európai Parlamentben nagyon is ismeretesek, és próbáljuk ezeknek a fogyasztását növelni. A kapcsolat a termelő és a fogyasztó között az egyes országokban szintén nagy hangsúlyt kap. Azt gondolom, hogy a Fairtrade az valóban egy fonmoly, komoly kérdés itt a szakbizottságunkban. A termékek promóciója és a vállalatok felelőssége ehhez kapcsolódik. Tehát valóban közös, nagyon szoros kapcsolat van az önök gondolatai és a parlamenti munka között. Kérem, maradjanak aktívak, és hassanak a képviselőkre. Néha erre szükség van. Köszönöm szépen. A második témánk Trade for All, kereskedelem mindenki számára. Az Európai Bizottság új kereskedelmi stratégiát hozott létre hozott nyilvánosságra 2015. szeptemberében. Megpróbáljuk megváltoztatni a kereskedelmet, eltérni a régi modelltől, a David Ricardo elvei alapján működő kereskedelemtől egy inkább értékalapú kereskedelmi modell felé szeretnénk átállni az új évszázad értékeinek megfelelően. Nagy érdeklődéssel hallgatjuk a fiatalok felvetéseit felénk az INTA tagjai felé. Először Jentil Williamsnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az EU-nak hatékony rendszere van a földrajzi mutatók nyilvántartására az Európai Uniós piacon. Én azt szeretném, hogy új fejezetek nyissunk ezen sikertörténetben. A földrajzi jelzéseket afrikai és karib-tengeri országok számokra is vezessük be. Az AKC országokban így nemzeti rendszereket lehetne kialakítani a földrajzi jelzésekre vonatkozóan, és ezzel lehetne elérni azt, hogy a külföldi piacokon is a termékeik minőségét el lehessen ismerni. A földrajzi jelzések név jelzések, amelyekkel be lehet határozni, hogy mezőgazdasági termék onnan származik. Például a Rockford sajt, vagy a pármai sonka, de a borokra, például a pesgőre, a tekilára és egyéb alkoholos termékekre is alkalmazzák ezt. Nem csak földrajzi szempontból egyedülálló termékeket lehet így behatározni, hanem ezáltal a fogyasztókat is lehet tájékoztatni kiemeljük, hogy az EU kereskedelmi stratégiájának az innovatív és jó minőségű termékeket kell védenie a földrajzi jelzések rendszerével. Ez hasznos lehet az AKC termelők számára is, ahol a lakosság nagy része családi gazdálkodásból él. Ezzel meg lehet védeni a családi alapon működő gazdálkodásokat, növelni lehet az üzleti lehetőségeket, a helyi termelők bevételein is növelni lehet, és a természeti erőforrásokat is jobban lehet kezelni. Trinidad és Tobago állampolgáraként tudom, hogy az EU-beli és az AKC országbeli termékek mennyire kiválóak, és megérdemlik, hogy földrajzi jelzéssel védjük őket. Ezen túlmenően az EU kereskedelmével foglalkozó kutatóként tudom, hogy Dél-Afrika az első ország, amely három földrajzi jelzést használ a mezőgazdasági termékeire az EU-val kialakított megállapodásában azért, hogy a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési célokat el tudja érni. A kereskedelmi megállapodáson belül lehet a földrajzi jelzéseket bevezetni, egyelőre erre még nincsen példa. Egy ilyen listára felkerülhetne a jamaikai Blue Mountain kávé, gíneai kávé vagy dominikai köztársaságbeli kávék. A Mauritius szigeti csípős paprika vagy Trinidad és Tobágói termékek is felkerülhetnének a specifikus hozzáadott értéket képviselő AKC termékek az EU piacokra így bekerülhetnének jobb eséllyel, és ezzel lehetne a globalizációnak, a globalizációval kapcsolatos felelősséget jobban megerősíteni. Helen, köszönöm elnök úr. Egy következő ösztönző, remélem ösztönző felvetésem egy olyan stratégia, ahol általában az akadályok felszámolásáról beszélünk. Én azt javasolnám, hogy legyenek szociális kivételek ezen rendszerrel kapcsolatban, és valóban vezessünk be kereskedelmi akadályokat az EU és bizonyos országok tekintetében azért, hogy az ő saját élelmiszer iparukat jobban tudják fejleszteni. Ami az új gazdasági realitásokat illeti a hatékonysággal, az átláthatósággal és az értékekkel kapcsolatban, ez a lehető legtöbb emberre kell, hogy előnyös legyen a beruházási stratégia és a kereskedelem céljával. A múltban a kereskedelem mindenki számára olyan szabályokra alapult, amelyeken most már túl kell lépnünk. A Trade for All gyakran azon félreértéshez vezet, miszerint a kereskedelmi szabályokat mindenki számára ugyanúgy kellene meghatározni, és ezáltal lesz mindenki számára előnyös. Jelenleg az történik, hogy gazdaságilag több érvelés van amellett a fejlődő országoknál, hogy a mi olcsó élelmiszerenket importálják ők, ahelyett, hogy saját maguk halásszanak vagy termeljenek ilyeneket. Azért, mert technológiailag annyival előrébb járunk mi. Ezért ők függővé válnak, és így nem lehet a munkaerőpiacot úgy alakítaniuk, hogy az megfelelően fejlődhessen. A kereskedelmi megállapodásokban nem csak azon kell elgondolkozni, hogy mi a mi érdekünk, hanem a szegény országok érdekeit is figyelembe kell venni, ahogy maga a trade for all kifejezés azt jelzi. A jelenlegi globalizációs vita fényében vannak, akik a globalizáció nyertesei, mások pedig ennek a vesztesei. Nekünk azt kell elérnünk, hogy a kereskedelmi partnereink számára is ez előnyös legyen. Nem lehet a liberális kereskedelmet rájuk erőltetni, mert lehet, hogy nekik másra van szükségük, lehet, hogy nekik éppen a protekcionizmusra van szükségük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a kollégáknak a szót, az én körzetemből, alsó szerszerből érkezett látogatói csoportot szeretném üdvözölni, Isten hozta önöket itt nálunk. A földrajzi eredet megjelölések kérdése valójában egy olyan kérdés, ami a helyi termelést, helyi gyártást valóban védheti. Ezt az EU alakította ki ezt a koncepciót, és időközben már más országokban is, például Dél-Afrikában is kialakult. Van egy Vietnámmal kötött megállapodásunk is, ahol szintén szerepelnek ezek a megjelölések, ahol is egyes regionális termékeket lehet ezáltal védeni. Ez tehát egy tény, a regionális termelés erősítés és védelme érdekében. Winkler úr következik. Uh, yes, thank you very Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna üdvözölni a geográfiai megjelölésről szóló javaslatot. Persze ezt könnyű üdvözölni, de sokkal nehezebb ezt megvalósítani. Azért mondom ezt, mert én egy kelet-európai országból jöttem, Romániából, nem tudom, ismerik-e, az Európai Unió tagja, és már tíz évje tagjai vagyunk az Európai Uniónak, és egyetlen egy geográfiai jelölés sikerült eddig elismertetnünk, ami persze nagyon fontos. Azt javaslom, amit önök is mondtak, és amit ön is mondtam korábban, hogy a tájékoztatás, az oktatás nagyon fontos. Együttesen kell kifejleszteni a geográfiai jelölés rendszerét. El kell mondanunk azt, hogy mennyire, miért fontos ez, hogy mi, hogyan lehet megvédeni, hogyan lehet érvelni a versenytársainkkal. Nem mindenki akarja ezt. Itt van egy nagy ország a világon, az USA, szeretik a kereskedelmet, de nem szeretik a geográfiai jelölést. Például ők is szeretnének pesgőt gyártani, és ez champagne néven eladni, tehát mindenképpen meg kell találni az együttműködés módját. Ezt nem is kell hangsúlyozni, hiszen már a Z generáció tagjai tudják azt, hogy a hálózatról, trade, uh, deals, trade negotiation. minden a, a internetről szól, a hálózatokról. Az együttműködés is nagyon fontos ahhoz, hogy ezeket az értékeket elvigyük a különböző országokhoz. Egyetértek ezzel tehát. Még egy dolog, beszélhetik az a nyelveiket, de ezt be kell korábban jelenteni, mert 24 hivatalos tagállam, mint az Európai Parlamentben, közöttük az önök a nyelve. És köszönöm szépen a második elképzeléssel kapcsolatban. Nem csak, hogy a kereskedelmi akadályokat kell megszüntetni, hanem bizonyos akadályokat fel kell építeni ahhoz, hogy a regionális fejlődés segítsük, ezt is támogathatjuk. A kereskedelmi kapcsolataink során meg kell vizsgálni azt, hogy a különböző országok mennyire fejlettek. És ha megvizsgálom a vitát, amit folytatunk az afrikai országokkal, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon aszimmetrikusak a megállapodások, beszélhetünk arról, hogy ezek aszimmetrikusak-e eléggé, melyik iparákat kell védeni, de egyértelmű az, hogy a különböző gazdasági fejlettségű országokkal nem lehet mindig egyformán bánni. Ahhoz, hogy ö, el tudjunk működni kell az aszimetria, és látnunk, és, és mindenképpen azon vagyok, hogy a kevésbé fejlett országok közötti kereskedelmi kapcsolatokat is fejleszteni kell, hogy um, az a helyzet, hogy az ipari országokba csak nyersanyagok jönnek, ezt megszakítjuk, annak érdekében, hogy a kevésbé fejlettebb országokban is legyenek feldolgozó iparágok. Scholz úr. Mal den Gedanken auf. Csatlakozok ehhez az ötlethez, hogy egy helyen építsük le a kereskedelmi akadályt, máshol építsük ezt fel. Van egy központi kérdés, ez pedig az az, hogy a jövőben hogyan fogunk előállítani. Nagyon sokan aláírták a Párizsi Egyezményt, szeretnénk a környezetvédelmet a középpontba állítani, és ezért el kell azon gondolkodnunk, hogy tényleg mindent el kell -e mindenhova hajóval szállítanunk, nem lehetne azon elgondolkodni, hogy hogyan lehetne másfajta módon eljárni, és tényleg hol van tényleg szükség globális kereskedelemre, hiszen főként az élelmiszertermelés kapcsán, a vidéki termelés kapcsán a regionális helyzet nagyon fontos, ezt sokkal fontosabban figyelembe kell venni. Itt van még a fogyasztóvédelem, tényleg kellenek a génmanipulált élelmiszerek? Vagy olyan anyagok, termékek, amelyek megjelennek a globális élelmiszerolajtás kapcsán, vagy nem lehetne inkább a jövőbe tekinteni, és más módon inkább eljárni egymással, ez talán összefügg a multilaterális kereskedelmi megállapodásokkal, talán kevesebb bilaterális megállapodásra van szükség, inkább egy közös multilaterális kereskedelmi rendszerre van szükség. Buchner úr, szerettem volna Elap asszony önnél köszönetet mondani azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi akadályokról beszélt. Ez egy olyan probléma, amely nem csak engem foglalkoztat itt, hanem az Environmental Goods Agreement kapcsán, amit meg kell majd kötni. Ennek kapcsán az a helyzet, hogy eh, azok a termékek, amelyekhez nem kell nagy befektetés, hogy előállítsák ezeket, ezeket eh, felvesszük, így lesz egyfajta szabad kereskedelem, megnyitjuk eh, a piacot olyan cégek irányába, amelyek a nagy termékelállítás miatt jobban tudnak terjeszteni. Ezek az újonnan induló cégeknek a fejlődő nincs általában esélyük, és örülök annak, hogy ezt az ötletet is felvetette. Köszönöm szépen, Szaváti úr. Ja, Szeretnék arra emlékeztetni, hogy minden fejlett iparországnak nagyon erős a mezőgazdasági védelme, és a beszélgetése során mindig is azt állapítottam meg, hogy mindig azt mondták a partnereink, hogy sokat segítene az, hogyha az európai piac számunkra megnyílna. Más országok azt, mondanák, azt mondták, hogy örülnénk annak, hogyha az európaiak a többletjüket nem nálunk terítenék, mert ez a versenyhelyzetet károsítja. Szerintem erre is koncentrálnunk kell, és ezért a protekcionizmusról szeretnék beszélni egy kicsit, és a szabadkereskedelemről. Vannak tapasztalatok az import szubvenció stratégiák, illetve export orientáció stratégiák, ezek azt mutatják, hogy az eh, export eh, tehát helyesítés stratégiák ezek eh, kudarcot vallottak. Hogyha akadályok vannak, nem lehet azt válni, hogy az akadályok mögött élők versenyképesek lennének. És ezért a fejlődés leáll egy kicsit. Gyakran az a helyzet, hogy bizonyos termékeket tovább feldolgoznak, azok a cégek, amelyek bizonyos esetében azon termékek, amelyek véletek máshonnan kell behozniuk, és ezért miért még azt mondanánk, hogy bizonyos termékek esetében most kereskedelmi még korlátokat építenünk ki, gondolkodjunk ezen el. Én Tübingenből érkeztem. Friedrich List eh, közgazdász a vám akadályokat átmeneti intézkedésként vezette be. Ez egy védelmi intézkedés, amely úgy tűnik, hogy tartósá vált. Elnök, igen, a veszély mindig megvan erre, Fialner úr. Köszönöm szépen. A politika rendkívül érdekes, konfliktusos érdekek, ellentétes érdekekkel próbál megbirkózni, és megpróbálja néha a lehetetlent elérni. Amikor a kereskedelmi politikáról beszélünk, és főként a fejlődő országok kereskedelmi politikájáról, akkor egyértelmű ez. Volt egy jó hozzászólás, ami rámutatott arra, hogy a fejlődő országoknak a saját érdekükben is eh, termelniük kell, de a kihívás eh, az az, hogyha a tarifákat vezetünk be, akkor azért vezetik be, vagy azért növelik, hogy növeljék az árakat, hogy a gazdálkodók megélhessenek. Nekem ezzel gondom van parlamenti képviselőket, amikor az EU-ban tesszük ezt, hiszen megnöveljük az árakat, és ezáltal a, a, az élelmiszer árak is nőnek a fogyasztók számára, és ez probléma főleg azok számára, akik szegények. Sokan azt mondják, hogy a, a hát, élelmiszerre szemben kivetett tarifa az igazából egy adó a szegényekkel szemben. Én gyakran azt mondom, hogy az Európai Unióban csökkentsük a tarifákat a élelmiszerrel kapcsolatban, mert különben a szegény európaiaknak többet kell fizetniük. Viszont nehéz a helyzet akkor, amikor a szegény országok növelik a tarifákat, mert az ő lakóik még szegényebbek lesznek. Tehát lehet, hogy segítünk a népesség egyik részének, a gazdálkodóknak, viszont a szegényeknek ezzel árunk, hiszen megszenvedik a magas élelmiszerárakat. Ez egy óriási érdekkonfliktus. Egy dolgot tehetnénk, és ezt meg kellene tennünk, ez pedig az az, hogy nálunk nincsenek tarifák a szegény országokkal szemben, ez fontos, de az elnök úr erre rámutatott, hogy a tarifák nagy részét a szegény államok más szegény országnak fizetik. Thank you very much uh, for the... Köszönöm szépen a visszajelzést. Amikor idejöttem ma, azon gondolkodtam, hogy az Európai Parlament hány tagja tudja az Európai Unió kötelezettségeit a Karofórum országokkal a földrajzi jelölés kapcsán, és a SZEDAK csoporttal, főként a dél-afrikai térséggel hogy ezek a megállapodások működjenek, az kell, hogy állandóan kapcsolatban álljunk ezekkel az országokkal, és ezért kell beszélni a geográfiai jelölésről. Még van egy dolog, ami eszembe jutott, ez pedig az volt, hogy írtam egy, egy dokumentumot a College of Europe-ban, Európa diplomáciát eh, tanultam, és arról beszéltünk, hogy mennyire fontos volt Afrika fejlesztése. Mi nem szeretnénk a múltat megismételni. Mi mindenképpen változás kell, hogy létrehoz. Thanks a lot, Helena. Köszönöm szépen, Elena. Köszönöm szépen. So stimulierend aufgenommen wurde, äh, der Vorschlag zu den, zu den... Nos, a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos javaslat a Trade for All Investment Strategy kapcsán azt hiszem ez egy nagy kihívás, hiszen ez az egész nem csupán bilaterális kereskedelmi megállapodásokban kell, hogy megjelenjék, hanem multilaterális kereskedelmi megállapodásokban is. Itt most a diszkrepanciára gondolok egy import támogatott rendszer és a szabad kereskedelem, illetve a korlátozott szabad kereskedelem között a kevésbé fejlett országokkal, melyeknek lehetőséget adunk a saját ipar felépítésére. Ez egy nagyon nehéz dolog, de azt hiszem és azt gondolom, hogy átment a javaslatom. A Trade for All ugyanis nem lehet ugyanazon kereskedelmi szabályokat alkalmazó kereskedelem, hanem egy olyan kereskedelem, ami nem csupán a gyártók szemére tartogat előnyöket, hanem az emberek szemére is. És mindenki profitál végeredményben ebből. Azt hiszem, hogy ez a Trade for All alapgondolata, és ez is kell, hogy maradjék. Uh, uh, köszönöm szépen, köszönöm a visszajelzéseket. A képviselőnek, ahogy láthatják, szimultán mindig két helyen kell lenniük, ezért átvettem az elnökletet Bernd Langen úrtól, és megadom a harmadik témát, TTIP. Hát ezt be se kell vezetnem, nagyon aktuális téma, és megadom a szót. Hát, For my second idea today... Ismét üdvözlök mindenkit. A második gondolatom már az, hogy nagyobb átláthatóságot kérnék a polgárok részvételére a kereskedelmi tárgyalások során. Először is konszolidálni kellene a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi megállapodást, a nyelvezetet, amelyel megállapodnak. És utána minden tárgyalási fordulóban ezt folytatni kellene. Valamint szeretném, hogy egy fél éves felülvizsgálati időszakot vegyenek, vezessenek be a nyilvánosság számára. Ezen fél év során lehetne megfogalmazni a nyilvánosságnak a véleményét, és utána lehet a következő tárgyalási fordulót bevezetni. És csak ezek után lehetne megkérdezni a közvéleményt arról, hogy elfogadják-e ezen partnerséget. Nos, Sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, de csak részleges információkra kellett hagyatkoznom, és kiszivárogtatásokra. A multilaterális megállapodások, mint a TTIP, nagyon nagy mértékben befolyásolják a nyilvánosságot, nem szabad eltakarni ezt előlük. Az európai és, és amerikai vállalatok valós időben hozzáférnek a tárgyalási szövegekhez. A felülvizsgálati időszakkal azt is el lehetne érni, hogy a polgároknak idejük van arra, hogy felülvizsgálják a megállapodást, amikor azt véglegesítik. A jelenlegi megállapodás egy 600 oldalas jogi szöveg, amely két hónapig körözött, mielőtt véglegesítették volna, és jelenleg nem a polgárokért, hanem a polgárok ellenében tárgyalnak ezen szövegekről komoly aggály, hogy az EU-ban egyre nagyobb a csalódottság, ezért kérek mindenkit, hogy a nyilvánosság hangjára hallgassanak, akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy lassabban lehet előrelépni. A tapasztalatokból azt tudjuk levonni, hogy ha nem nyerjük meg az európai polgárok bizalmát, akkor lehet, hogy egyáltalán nem lesz kereskedelmi megállapodás. Elnök, köszönöm szépen mindenkit, figyelmeztetnék arra, hogy a két perces hozzászólási időt tartsa mindenki tiszteletben. Most Jentőnek adom meg a szót a javaslatra. A második gondolatom az, hogy az Európai Parlament ajánlja a bizottságnak, hogy vegyenek be egy cikket arra, hogy a fiataloknak is szerepe lehessen a kereskedelmi megállapodás felülvizsgálatában, azáltal, hogy a konzultatív bizottságba bevesznek egy fiatal tagot. A megállapodások lezárása után a Karib-tengeri megállapodás az egyedüli, ahol a fiatalok, a gyermekek és a nők is hozzáférhetnek azért, hogy ennek a legnagyobb előnye legyen. Ez lehetne a TTIP számára modell, és minden további kereskedelmi megalapodásban azért, hogy valóban a kereskedelem mindenki számára előnyös legyen. A patasztalataim alapján azt tudom elmondani, hogy a Karifórum EU konzultatív bizottság az Európai Gazdasági az EGSBT-nél azt érte el, hogy aktív szerepet láttunk el a konzultatív bizottságnál, kiállunk a jogainkért, és most teljes tagságot kérünk. Más fiataloknak is lehetőséget kell adni arra, hogy monitorozzák, és az esetleges negatív hatásait a kereskedelmi megállapodásoknak kiemelhessék. Nagyon komoly hozzáadott érték az, hogy a fiatalok jobban megismerjék ezen megállapodásokat, és ezáltal lehet a fenntartható fejlesztés is garantálni, és azt, hogy a fiatalokat és a bolygónkat tudjuk védeni. Nagyon jól tudom, hogy a fiatalok vagy egyáltalán nem is kerülnek megemlítése, vagy csak nagyon passzív szerepet kapnak a megállapodásokban. Fontos az ambiciózus, átfogó és kölcsönösen előnyös tétipet kialakítani. Ez az egyik fontos prioritás Ebből a szempontból a fiataloknak nagyon fontos szerepe van. Mivel a TTIP-pel kapcsolatos meghallgatáson részt vettem, ott a jelenlévők 90%-a azt mondta, hogy a TTIP-et nem tudják elfogadni a jelenlegi formájában. Fontos, hogy a fiatalokat aktív tagként bevenjék a konzultatív bizottságokba, azért, hogy valóban el lehessen érni azt, hogy a kereskedelem mindenki számára jelen van. Elnök, köszönöm szépen. Most a képviselőkhöz fordulok. Maria Elena. Gyorsan elmennék a javaslatokra. Azt hiszem, hogy a kereskedelmi megállapodások sokkal szélesebb értelműek, amelyek a mindennapi életet is érintik, és a lehető legnagyobb konzultációt kell lefolytatni ezek ügyében. Tehát csak osztani tudom az önök nézőpontját ezzel kapcsolatban. Egyébként azt gondolom, hogy a parlament sokat elért már a bizottság részéről, már ami az átláthatóságot illeti. Még nem sikerült a teljes átláthatóságot elérni. Kértük ezt a bizottságtól, ugyanakkor a tagállamoktól is, mivel a tagállamok azok, amelyek mandátumot adnak a bizottságnak, fontos tehát, hogy a hatásgyakorlás minden szintjén, a nemzeti szinten, a nemzeti parlamentek szintjén, illetve itt az Európai Parlament szintjén több jobban bevonjanak minket, a civil társadalmat, az ifjúságot is persze, ebben bizonyos vagyok. A második dolog, amit szeretnék elmondani, a szabadkereskedelmi megállapodások tárgyában a hatás tanulmányok sokkal célzottabbak kell, hogy legyenek. Milyen kihatása van egy szabadkereskedelmi egyezménynek a munkahelyek világára, a fiatalokra, a nőkre, hogyha megnézzük az Afrikával kötött ilyen megállapodásokat a mezőgazdaság területén, a nők képviselik a dolgozók több mint 80 et és nincs nemek szerinti elemzése ezen megállapodások kihatásainak, ez valóban problematikus. Aztán, hogyha ma a szabadkereskedelmi egyezmények fenntarthatatlan kihatásokat eredményeznek környezetvédelmi és szociális szempontból. Hát azt hiszem, hogy ezt kezelni kell. Fenntartható kereskedelmet akarunk, akár környezetvédelmi, akár szociális szempontból. Köszönöm. Linár asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék közöletet mondani a vendégeinknek a hozzászólásaikat. Igen, hollandul beszélek, vegyék fel a felhallgatóikat. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. Nagyon jónak tartom azt, hogy velünk együtt gondolkodnak, és nem az első alkalommal. Arra ösztönzöm önöket, hogy továbbra is tegyék ezt velünk és az állampolgárokkal is maradjanak kapcsolatban, informáljanak bennünket és csatlakoznék az első hozzászólóhoz. Az ilyen nagy kereskedelmi megalapodásoknál rendkívül fontos az, hogy az állampolgárokat bevonjuk ezekbe a tényleg méreható kereskedelmi megalapodásokba, amelyek sokkal többet tesznek, mint a kereskedelem megkönnyítését tényleg be kell vonnunk az állampolgárokat a tárgyalásokba, sőt, még egy lépéssel is tovább mennék. Először is arra kellene beszélnünk, hogy milyen fajta keretet adunk a tárgyalóknak, azelőtt még, hogy megkezdődjenek a tárgyalások. Tehát egyfajta mandátumra lenne szükség az állampolgárok részéről, tehát ne az legyen, mint a CETA esetében, hogy homályosan történt ez, titokban történt mindez, nem volt átláthatóság, és most pedig 455 civil szervezettől kaptunk levelet, akik arra ösztönöznek bennünket, hogy szavazzunk a CETA ellen. Ezt megelőzhettük volna, hogyha megkérdeztük volna az embereket, hogy ők mit szeretnének. Örülök, hogy itt vannak. Thank you very much, and now I give the floor. Köszönöm szépen, és Buchner kollega kap szót. Vielen Dank. Auch ich... Köszönöm. Jó magam is az átláthatóság gondolatához csatlakoznék. Ez az egyik alapvető rossz a kereskedelmi megállapodások kapcsán, és itt nem csupán a TTIP-ről van szó, hanem mindenekelőtt a TISA esetében is, ahol fontos súlypontok nem ismeretesek, amelyek az európai munkaerőpiacot erőtesen megváltoztathatják. Azt hiszem, hogy ezen megállapodások megváltoztatják a mindennapi életünket Európában, ahogyan ez elhangzott, és egy demokrácia mit is ér, hogyha nem vonják be az ilyenfajta döntésekbe. Ezek tehát alapvető kérdések, és azt hiszem, hogy ez a frusztráció, amit gyakran láthatunk Európa sok helyszínén az EU-val szemben, az ezzel függ össze. Köszönöm ezeket a gondolatokat, amiket elhangzottak. Németországban egyetlen nap alatt 320 ezeren vonultak az utcára, akik a CETA és a TTIP ellen tüntettek. Ez, ezt egyébként a bizottság felelősei teljes mértékben figyelmen kívül hagyták, tehát egyre nagyobb a düh, a frusztráció és nagyobb átláthatóságra van szükség, hogyha jövőt akarunk magunknak. Köszönöm. Colleague Stadbati, please. Stadbati kolléga következik. Igen, az átláthatóság egy központi téma, de érdekes megnézni, hogy egyetlen olyan kereskedelmi megállapodás nem volt, ami annyira átlátható lett volna, mint a TTIP. Mindent lehívhatunk ugyanis a számítógépeken, csak hogy túl későn történt mindez, Korábban ez titkosan zajlott, nyilvánosságra kellett volna ezeket a dolgokat hozni, valamennyi dokumentumot, ugyanis egy szobában lehetett betekinteni ezekbe a dokumentumokba, hát ez egy gyerekes dolog, szerintem a nyilvánosság elé kell tenni ezeket a dolgokat, hogy mi is történik az ilyen dolgok esetében, mint a TTIP. Aztán kiszivárognak ezek a titkok, és semmi újdonság nem volt valójában ebben, mindenki tudhatta volna, hogy mi is áll ezen dokumentumokban. Tehát én a teljes... Folgabschätzung, das hängt natürlich von vielen. Teljes konkurencia mellett emelnék szót, amit Maria Arena mondott. Ugye, hogyha a TTIP-et támogatjuk, a ö, munkahelyi és növekedési nyerességeket kisvonva, Nos, ez mindez csak papírkosárba kerülő dokumentum, hiszen hogyha ezek a számítások módosulnak, akkor a következmények is módosulnak természetesen. A nemzetközi kereskedelem megnyitja a határokat, erősíti a versenyt, ha pedig a verseny erősödik, akkor persze vesztességekre is számítanunk kell. Döntő számunkra, hogy az egyes országok, hogyha megnyílnak, kísérő intézkedéseket is foganatosítsanak, hogy a nemzetközi kereskedelem ne járjon ilyen káros hatásokkal, ugyanis az ilyen esetekben nem csak nyertesek, vesztesek is vannak. Tehát egy politikára is van szükség, a képzés, az adópolitika, a munkaerőpolitika tekintetében. Ugyanis a piacnyitás esetében nem csupán nyertesek, vesztesek is vannak, és nem lehet őket magukra hagyni. uh, Helmut Scholz. Helmut Scholz az utolsó hozzászóló. Ahhoz csatlakoznék, hogy tényleg azon kell elgondolkodnunk, hogy a teljes gazdasági helyzetben milyen szerepet játszik a kereskedelem, és jelenleg az Európai Unió rossz helyzetben van, és ide jön az átláthatóság kérdése is. Miért van az, hogy a fiatalok, és örülök annak, hogy önök teszik fel ezt a kérdést, miért van az, hogy a tagállamok részéről nem volt semmilyen fajta átláthatóság a mandátum megadásakor. Tárgyalunk jelenleg bilaterálisan eu Mercosur államokkal. Itt van egy mandátum, tárgyalási mandátum 20 éves, és ez a jelenlegi valós gazdasági helyzetnek már nem felel meg, de ez a mandátum nem nyilvános, nem átlátható, nem tudjuk azt, hogy igazából miért akarunk egy kereskedelmi megalapodást létrehozni, milyen céljaink vannak. Tehát nagyon különbözőek a kiinduló pontok, és úgy tűnik, hogy ez nem felel meg az emberek reményeinek, félelmeinek, nem felel meg azon reményeknek, hogy ez egy több letértéket jelent. Szerintem is arra van szükség, hogy minden mandátumot létre kell hozni minden folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalás esetében. Köszönöm szépen, Pét. Köszönöm. Nagyon örültem, hogy meghallgathattam a véleményüket a kérdéssel kapcsolatban úgy érzékelem, hogy a kereskedelmi tárgyalások szempontjából a TTIP egészen jó, különösen ami az EU oldalát nézzük. Tehát a bizottság mégiscsak növelte a TTIP átláthatóságát, de ez még nem elég, én ezt akarom ezzel mondani. Azt elmondhatjuk, hogy ez az egyik legátláthatóbb kereskedelmi tárgyalás jelenleg, de hogyha például a nemzetközi szerzői jogi szervezetről beszélünk, ahhoz képest már egészen más a helyzet. Én csak arról beszélek, hogy nyilvánosság, nyilvánossá kell tenni az anyagokat. A bizottsági szöveg több tárgyalási fordulóval később került csak nyilvánosságra. Tehát mi azt látjuk, hogy az EU miről akar tárgyalni bizonyos cikkekről, miután már ezt megtették, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy például miben állapodnak meg, és például az Amerikai Egyesült Államok szempontjából miben állapodtak meg. Ez nem csak az euró, hanem az Egyesült Államokra is vonatkozik, de azt gondolom, hogy az Európai Bizottság és az EU szempontjából nagyon fontos, hiszen pénzt pazarlunk azzal, hogy éveken keresztül tárgyalunk, és ezzel egyszer csak teljesen megnöveljük a bizalmatlanságot. Ha őszinték akarunk lenni magunkkal és a tárgyaló felekkel, akkor azt gondoljuk, ki kell mondani, hogyha ezt a kereskedelmi megállapodást szeretnénk, akkor legyünk átláthatóak, mert máskülönben nem fog ez működni. Elhangzott, hogy nem csak a kereskedelmi, hanem mondjuk a munkaszerződések minőségére kihatott hatását is fel kell mérni. Mi ezt már régóta próbáljuk előrni, de nagyon nehéz megtenni ezt, hogyha a történetnek csak az egyik felét ismerjük. Köszönöm. Jentél Köszönöm szépen a visszajelzéseket. Szeretnék egy rövid történetet elmondani a fiatal munkavállalók AKC hálózatáról. Két évvel ezelőtt Brüsszelben, amikor Brüsszelbe érkeztem, a DigiTrade-nél voltam gyakornok, és rájöttem, hogy én volt az egyedüli európai, aki így néz ki, hogy én az európai intézményekben. Azt gondolom, hogy többet lehetne tenni azért, hogy a sokszínűséget és a befogadást növeljük. Ezért én létrehoztam a saját hálózatomat azért, hogy a különböző származású európai fiatalok összeülhessenek, eszmét cserélhessenek, és ötleteket vethessenek fel, amit például ilyen meghallgatásokon lehet meghallgatni. Az egyik gondolatunk az, hogy az európai konzultáció az EU-alkácsó jövőjéről hogy ebben aktív szerepet tudjunk vállalni. Mi a divers hátterű fiatalok a különböző politikai vitákon az érintettekre hathatunk. És mi készen állunk arra, hogy aktív szerepet vállaljunk. És azt gondolom, hogy a mi hármunk története az európai fiatalok történetét képviselik. Mi azért vagyunk, azért tanulunk, hogy aktív szerepet vállalhassunk az európai politikai vitákban. Ezt várjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Azt mindenképpen garantálom, hogy az Európai Parlament ajtaja és az INTA szakbizottság ajtaja mindig nyitva lesz, hiszen meggyőződésem, hogy az Európai Parlament az európai polgárok szervezeteként a polgárokkal a párbeszédet fenn kell, hogy tartsa. És valójában, ami a fiatalokat érinti, az ő gondolataikat mindenképpen be kell fogadnunk és továbbvinnünk a politikai folyamatokban ami az átláthatóságot illeti, ami a kereskedelmi megállapodásokat és kapcsolatokat illeti, jelenleg biztos, hogy nem lehet kereskedelmi politikát anélkül továbbvinni, hogy teljes legyen az átláthatóság itt a parlamentben. Én amikor szakbizottsági elnök voltam, akkor 13 képviselő fért csak hozzá az anyagokhoz, mostanra már az összes érintett 750 képviselő ugyanúgy hozzáférhet az anyagokhoz, és azt is elértem, hogy a tárgyalási anyagok például ttip kapcsolatban a hálózatra kerüljenek, és ezzel is azt mutatjuk, hogy a parlament a polgárok érdekképviseletét jelenti, és a jövőben is így marad ez. Örülök az elhangzottaknak, a felvetett gondolatoknak, a méltányos kereskedelem, a Trade for All és a kereskedelmi tárgyalások területén, és azt remélem, hogy folytatjuk ezt az eszmecserét, és igen, mindig is szükségünk van olyan kritikus emberekre, akik az európai integráció projektjét a jövőbe tovább vihetik, és a polgárok számára sikeres történetet kovácsolhatnak belőle. Mert hogyha Európa a jövőben már nem tud kereskedni és tevékenykedni, akkor lehet, hogy már nem is létezik majd az EU. Ezért reméljük azt, hogy az Európai Unió jó úton halad tovább. Köszönöm. So, damit kommen wir zum Punkt. Akkor térjünk át a hetes pontjára a napirendünknek. És itt a Törökországhoz fűződő kapcsolatainkról van szó, mégpedig a bilaterális kereskedelmi kapcsolatokról, valamint a Törökországgal kötött Vám Unió felülvizsgálatáról. Már hosszasabb ideje beszéltünk erről különböző érintettekkel is, és úgy döntöttünk, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést fogalmazunk meg ebben a témában. Jelentéstevünk Borelli úr, aki munkadokumentumot nyújtott be, ez képezi majd eszmecserénk alapját. Azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzetre tekintettel át kell gondolnunk, hogy hogyan is kezeljük a továbbiakban Törökországot. Ma hallottam, hogy a török parlament, illetve az Európai Parlament közötti parlamentközi párbeszéd megszakadt török részről, és ez egy további olyan momentum, amelyet át kell gondolnunk eszmecserénk során, azaz, hogy hogyan tudunk most ebben a helyzetben itt konstruktív módon előrelépni. Számos szakértő ül itt a teremben, méghozzá hatan vannak, és azt kérném, hogy 5-5 percet kapjanak a szakértőink is a felszólási időkorlátaként, így időben be tudjuk fejezni a munkánkat. Először is megadom a szót Piti úrnak, a Kopa Kodzsák a részéről, 5 percben tessék önni a szó. Dear Chairman and Honorable Member of European Parliament. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget adtak arra, hogy részt vegyünk az önök eszmecseréjén azon, hogy hogyan lehet a Törökországgal kialakított gazdasági kapcsolatainkat javítani. Elnézést, hogy szervezeti problémák miatt a másik személy nem tudott részt venni ezen az ülésen. 23 millió gazda, az EU-ban dolgozó gazda képviseletében vagyunk itt. 28 ezer mezőgazdasági termelőszövetkezetet hoztunk létre. 20 éve tart az együttműködés, a partneri kapcsolat a török mezőgazdasági kamarával és a mezőgazdaságban dolgozó török szervezettel. Rendszeresen párbeszédben vagyunk a török gazdákkal. Ami a Törökországgal kialakított kereskedelmet illeti, 98-ban jött létre a megállapodás. Pozitív a kereskedelmi mérleg Törökország szempontjából 2,5 milliárd euróval ezen kereskedelmi megállapodás egy aszimmetrikus kereskedelmi hozzáférésen alapul, hiszen a török élelmiszer és termékek az EU piacán vámmentesek, ennek 85%-a vámmentes, a másik irányban ez kb. 40%. A mezőgazdasági élelmiszeripari termékek vámja 42% átlagban, és a tejtermékekre vonatkozóan ez az arány 10%-os. Ezért a mezőgazdasági fejezet bevezetése a vámonióba bizonyos ágazatok szempontjából sok hatással bírnak, különösen Törökországban. Azt gondoljuk, hogy ez így lenne a marha és a tejágazatban. Nagyon komoly hatása lenne ennek a munkaerőpiacra, és ami a gazdasági előnyöket illeti a Világbank becslése szerint, ezen gazdasági előny körülbelül 200-300 millió dollár lenne a teljes együttműködés után. Ezért a szabadkereskedelem értéke rendkívül minimális lenne, annak ellenére, hogy a mezőgazdaság Törökországban még mindig a GDP 10%-át adja. A vámtarifa mezőgazdasági termékekre való kiterjesztésén túlmenően azt gondolom, hogy az EU akin javítani kell hiszen vannak nem vám jellegű akadályok, és azt gondolom, hogy ez egy óriási terület, ahol lehetne javítani az EU-török kapcsolatokon. Különösen, ami a növényvédelmi kérdéseket illeti, például a származási szabályok, az olívaolajjal kapcsolatban, ezeken javítani kellene, és a növényegészségügyi kérdéseken, ami például a különböző nemzetközi szervezetek ajánlásait illeti, ezeken is javítani kellene. Törökországgal vannak még nyitott tárgyalási kérdések. Törökországban az élelmiszer termékek 23%-ban támogatottak, közben a WTO a belföldi támogatások jelentéstételére tett javaslatot. A cukorágazatban egyértelmű, hogy ami az ágazatok megnyitását illeti, ez mindenképpen kihívást jelentene Törökországban. Ezen kívül export visszatérítést is kért a Nairobi óta van egy megállapodás, az export visszatérítést 2023-ra kell Törökországban leállítani, még azon dolgoznak, hogy ennek a végrehajtásának a részleteit kidolgozzák. Tehát azt gondolom, hogy a mezőgazdasági területen három pillér van, a piachoz való hozzászérés, ott nagyon kevés a kihívás. A legfontosabb kihívás a nem vámtarifa jellegű akadály, a mezőgazdasági területen, és számunkra ezen hármas aspektust úgy lehetne legjobban megoldani, hogyha a mezőgazdasági tárgyalásokon specifikusan beszélnénk ezen kérdésekről, nem pedig a mezőgazdaságot szeretnénk integrálni a vámonióba. Köszönöm, elnök úr! hogy hozzászólhattam. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást, és köszönöm azt is, hogy időben befejezte Isabel Weiler a Eurotax részéről. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és örülök, hogy itt beszélhetek önök előtt. Isabel Weiler vagyok, az Eurotexnél dolgozom kereskedelmi és ipari menedzserként. Az Eurotex főként az európai textil és ruhaipar We represent... Képviselője. 175 ezer céget képviselünk, ezeknek a forgalma mintegy 169 milliárd euróra rugott 2015-ben, és 1,7 millió munkavállalót alkalmaznak. Az európai ipar, főként KKV-kből áll, nagyon sok terméket állítanak elő, kezdve különböző szövetektől egészen a késztermékekig. 44,5 milliárd euró volt az európai export 2015-ben, a törökországi export 2,6 milliárd volt, ami az EU-n kívüli nemzetközi kereskedelmünk 5,8%-át teszi ki. Az EU kereskedelmi mérlege a Törökországgal negatív, és 17%-kal romlott az elmúlt 10 évben. A török behozott textilek és ruházatok az Európai Unióba 2015-ben 14,2 milliárd eurót tettek ki, ez 44,5%-át jelentette a török textil és ruhakivitelnek. Főként női ruházatot, kabátokat, nadrágokat, pólókat importálunk Törökországból. Ez ideig három nagy kérdést állapítottunk meg a törökország kereskedelemmel kapcsolatban. Először is az importrezsim, ezen kívül a nem tarifajelleg akadályok, a harmadik pedig a plusz vámok az import rendszer Törökországban 2010-ben jelent meg az ERF, az export regisztrációs jegyzék. Ezt a bejegyzést a török konzulátusnak kell jóváhagynia, a, abban az országban ezt kérelmezik. Ez az engedély egy évre érvényes. Az exportőröknek az ITHIB-nél is regisztrálniuk kell, ez a török textil szervezet. Ez azt jelenti, hogy érzékeny adatokat kell átadniuk, érzékeny információkat. Az RF eljárást ismerik az EU cégek, de még mindig panasztárgyát képezi ez, mert nagyon erős adminisztratív folyamatok vannak, és a vállalatok nem akarnak részletes információt átadni, és ha ezt nem teszik meg, akkor mindenképpen nehézségben ütköznek. A második pont a nem tarifa jellegű akadályok. Nagyon kemények a tesztelési eljárások. Az Eurotexnél jelentették azt is, hogy néha kétszer is enged- e- tesztelték a termékeket, például vegyi és eredeti tesztek szempontjából. Nagyon nehéz megérteni, mit is tesztelnek, és hogyan tudják tesztel egy termék származását bizonyítani. Úgy tűnik, hogy ezek, a, amit fizetniük kell a cégeknek a teszteket, ez nem igazán felel meg néha az áruk árának. A harmadik pont, ez a biztosíték eh, intézkedések, garancia intézkedések. Ezek 11%-os, 30%-os vámot jelenthetnek. 2012-ben a török hatóságok szerencsére arról tájékoztattak, hogy ezeket a pluszvámokat nem használják már a pán-euró-mediterrán földközi térségben. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy ezek az intézkedések jogi bizonytalanságot okoznak a gyakorlatban, és amiatt, hogy nem igazán lehet érteni ezeket az intézkedéseket, ez zavart okozhat. Ez diszkriminatívan hat ki, ez az intézkedés, és késedelmet is jelent néha ez a cégek számára. Hadd hangsúlyozzam végezetül, hogy a török jó az együttműködés, három török szervezet tagja az Erotaxnak. Rendszeresen kapcsolatban vagyunk, és konkrét problémákkal kapcsolatban fellépünk, de a kézzelfogható eredményeket nehéz elérni. Mind az Eurotex, mind pedig a török tagjai egyetetenek abban, hogy a török osztalak adott preferenciák már elavultak, úgy gondoljuk, hogy ezt modernizálni kellene. Aktívan részt veszünk az Európai Bizottság piacra lépési stratégiájában is, a textil munkacsoportban. Itt azonban a nem EU tagok nem vesznek részt. A török fél hajlandó arra, hogy fellépjen a hatóságoknál az európai import érdekében. Az Eurotex a DJ Trade-et arra kérte, hogy vegyen részt a török fél megfigyelőként a piacra lépési munkacsoportban. Ezáltal az együttműködést lehet javítani, és könnyíteni lehet a kereskedelmet. Köszönöm szépen, Patrick Fischer, az ETOK részéről. Köszönöm, elnök úr. Az ETOK nevében Először is szeretnék köszönet mondani az Intának, amiért lehetőséget adott arra, hogy részt vegyünk ezen eszmecserén, melynek témája az EU-török kereskedelmi kapcsolatok frissítése. Az ETUK majdnem 45 millió munkavállalót képvisel Európában, 89 nemzeti szakszervezethez tartoznak, 39 országból. Törökországban négy szakszervezeti szervezet a tag, és vannak, akik az AKP-hoz állnak közelebb, mások a CHP-hez vagy a HDP-hez. Ami az EU-török kereskedelmi kapcsolatokat illeti, az egyértelmű, hogy a jelenlegi vámuniós megállapodás most már elévült és frissítésre szorul, különösen a legutóbbi EU tárgyalásokat illeti, semmi sem szól a fenntartható fejlődésről, a vámuniós szövegekben. És egyértelmű, hogy ezzel foglalkozni kell. Az EU-nak a saját értékeit kell terjesztenie minden kereskedelmi megállapodásban. Nem lehet nekünk engedni, miközben Törökország, tagjelölt állam, még nagyon sok házi feladatot kell, hogy elvégezzen azért, hogy a nemzetközi szabványoknak megfeleljen, például az ájeló minimum szabványok a szociális területen. A 19-es fejezettel kapcsolatban volt egy munkacsoport, 2013-ban és 2014-ben összesen háromszor találkoztak, de azóta sosem hívták össze. Ami a fenntartható fejezet bevitelét illeti, az október 28-ai anyag előadója ezt javasolta. Ezt elképzelhetőnek tartjuk, ezen lehetne javítani a CETA, a TTIP, már voltak ilyen tárgyalások. De ami a kötelező alapjogi és fenntarthatósági fejlődési előírást illeti erre, nagyon komoly igény van, különösen július 15-e a sikertelen pucs óta. Az ILO és az ETUK egyértelműen elítéli a pucs kísérletet. Én magam 93 óta járok Törökországba, először a textiliparban, az érintett etuk szakszervezetekkel, és lassan azért kezdem megismerni Törökországot, és megérteni, hogy mekkora traumát okozott ez a pucskísérlet. Ami az alkotmány ellenes kísérleteket illeti, különösen a hadsereg bevonásával, a jogállamiság támadására, mindig elfogadhatatlan. Mi független vizsgálatot kérünk, és azt, hogy a felelőseket felelősségre vonják, mindezt teljes tiszteletben, mindezt úgy, hogy közben teljesen tiszteletben tartják a jogállamiságot. Közben az ILO és az ETUK is egyértelműen elmondta, hogy mennyire aggasztónak tartja, hogy a török kormány milyen drasztikus lépéseket tett tisztogatásokra. 125 ezer polgárt ért el ez a tisztogatási hullám. Újságírók, önkormányzatok, üzleti körök és még a parlament választott képviselőit is felfüggesztették a munkájukból, vagy elküldték őket. 40 ezret ítéltek el, és tartanak fogva. Az Amnesty International tagjait megkínozzák. 46.634 embert érint ez, a keresetük kétharmada járna nekik az eltűnt személyek családtagjai, tehát 80 ezer emberről beszélünk, semmilyen támogatást nem kapnak az államtól. Különböző intézmények, média, egyesületek, magánvállalatokat bezártak és lefoglalták a vagyonaikat. A novemberi bizottsági jelentésből látjuk ezt teljesen önkényes okokból, húsz évvel ezelőtti okokra hivatkozván. Nem lehet a pucs kísérletet arra felhasználni, hogy a demokratikus ellenzéket felszámolják, és szükséghelyzetet vezessenek be bármilyen demokratikus kontroll nélkül. A kormány arról beszél, hogy ismét bevezeti a halálbüntetést, ez igen aggasztó. Októberben találkozott az ETUK Ankarában az érintett szakszervezetekkel, az ILO is képviseltette magát, és a négy török szervezetünk. Azt mindenképpen el tudom mondani, hogy mind a négy szakszervezet több tagot, valószínűleg 30 ezer tagot veszített el. Mindenféle bizonyíték nélkül letartóztatnak emberek. Én magam is vizsgálattárgya vagyok, és lehallgatják a telefonomat. Ennek ellenére sikerült egy közös nyilatkozatot kiadni a négy török szervezettel. Tíz nappal később Adenában jártam, a bizottság támogatásában indítottunk egy projektet a fiatalokkal. A bizottság utána egy vacsorát szervezett, két rendőr bejött erre a vacsorára, az egyik kollégákat egyszerűen letartóztatta, mindenféle dokumentum nélkül. Másnap azt mondták, hogy egy tüntetésen vett részt 2014-ben, tehát két évvel korábban. A szükséghelyzetre vonatkozó törvény július 23-án került bevezetésre, és meg is ö, megújították. A Törökország által aláírt EU szociális karta, az ILO egyezmények és az Európai Emberi Jogi Egyezmény vállalásaival ez ellentétes. Törökországot vállalja, hogy a jogállamiság és demokratikus szabályokat tiszteletben tartja. Az Intának miért kell most ilyen gyorsan frissíteni ezt az anyagát? A parlament, mindjárt lezárom, igen, elnök úr, miért kell most a csatlakozási kérdésről beszélni. Más eszközeink is vannak. Mi azt reméljük, hogy konstruktívak vagyunk, és az üzlet is támogat minket ebben. Elnök, köszönöm. A török üzletvilág képviseletében Bádi Azligassia Mi a Business Europe tagja vagyunk, tagja vagyunk a B20 Coalition-nak is, és együttműködünk az EU-CCC-vel, az EU, Európa Kína kereskedelmi kamarával is. Számos szempontból az európai belső piac beágyazottunk, és nem minden esetben ezeket beszélni a modernizációról. A szervezetünk a török magángazdaság 60%-át képviseli, és 80%-át az exportőröknek, illetve a 85%-át a török textilcégeknek. Vannak KKV-k is közöttünk, vannak olyan cégek is, amelyek 100%-ban török kézben vannak, de vannak olyanok is, amelyek külföldi tulajdonban vannak, legtöbb esetben EU tulajdonban. Gyakran előfordul, hogy itt közös vállalkozások is vannak török vállalatokkal. Ahogy mondtam, tagja vagyunk a Business Europe-nak is. Tisztelt parlamenti képviselők, nagyon nehéz helyzetben vagyok, egy kicsit meg kell változtatnom a hozzászólásomat a hallottak arányában. Egy olyan időszakban élünk, amikor a legfontosabb céljaink, amit az elmúlt 15-20 évben hogy támogatunk, ezt megkérdőjelezik a politikai változások miatt, a digitális gazdaság miatt is, illetve az ipari forradalom miatt is. Amikor Törökországra koncentrálunk, akkor láthatjuk a problémákat, amelyek amelyekkel persze foglalkozni kell, a demokrácia emberi jogok kapcsán, de én emlékszem arra, amikor az Európai Parlamentbe jöttem először, ez akkor volt, amikor a Vám Unióról beszéltek itt, és akkor halálbüntetés is életben volt Törökországban, sok parlamenti képviselő ellen is zajlottak eljárások Törökországban. nem volt egy igazán jó demokrácia ez, akkoriban, illetve azután, miután a Vámonió életbe lépett, Törökország fejlődést ért el, az EU kritériumok hatottak, persze voltak kevésbé jó fejlemények is, mi voltunk az egyik legkövetkezetesebb támogatói a szabadságjogoknak Törökországban, ezért nagyon is fontos számunkra az, hogy a Vámuniót modernizáljuk, nem azért, hogy jobb legyen Törökország gazdasági integrációja, jobb feltételeket kapjunk a termékek, a munka jog szempontjából, vagy az ökológiai kérdések szempontjából, de azért is, hogy a jogállamiság is fejlődhessen, amely nélkül nem létezik vállalkozás, nem létezik a társadalom, a civilizáció. Törökország jól integrált már, az EU, aki jának 50%-át a belső piacon már végrehajtja, Számos fejezetet már alkalmazunk az áruk a liberalizáció szempontjából, vannak még akadályok, vannak kereskedelmi eszközök, mint például a dömping ellenes intézkedések, de a török export 95%-a ipari áru, ez persze jó az Európai Unió, illetve a török gazdaság számára. Jó, hogyha vannak európai standardok jó az, hogyha ellenállóban válunk, és a magasabb standardokkal még inkább képesek leszünk erre. Nagyon fontos az, hogy a jogi helyzet is sokkal átláthatóbb legyen, a szembe kell nézni a, a politikát, a közbeszerzések finanszírozásával. Itt is magasabb standardokra van szükség, ez jó lehet az európai vállalatok számára is, amelyek például Törökországban munkálkodnak. A más fejezetek, például a külkereskedelem, ez gondot jelent Törökország számára. Lehet, hogy egy új rendelkezésre lenne itt szükség, hogy Törökországot még jobban bevonják itt a döntéshozatali folyamatban. Másik fejezet, ami nagyon-nagyon fontos, ez a szolgáltatásra hat ki. 75%-a a török gazdaságnak a szolgáltatásokat foglalja magában. Nagyon fontos az, hogy ezt is modernizáljuk. Nagyon sok kis lépés van a török jogi környezetben, ami már harmonizációt hozhat a megállapodás az általános kereskedelmi szolgáltatási egyezményt veszi e, alapul. Ezt nem igazán e, az, amit mi szeretnénk. Utolsó szóként, elnök úr. Előrejelést, előrelépést jelent ez EU-Törökország kapcsolatok szempontjából Úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a megoldást, hogy a Vámunióval kapcsolatban egy jobb megoldást találjunk. I would like to thank uh, the members of... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az INTA tagjainak, hogy lehetőséget kaptunk, hogy ma eljöhessünk ide. A török üzleti szervezet önkéntes alapon működik, független politikai orientált üzleti szervezet vagyunk. 24 regionális szakszervezetet és szektorális ágazati szakszervezetet is képviselünk. Több mint 40 ezer vállalat Törökországban a tagunk, és ezzel mi vagyunk a legnagyobb hálózata a rendkívül dinamikus KKV szektornak. Az UEAPME, az Európai KKV-k fedőszervezete több mint 12 millió vállalatot képvisel, 55 millió munkavállalóval. Szoros együttműködésben vagyunk a Business europe is, az alapító tagjaink révén. Mivel a török KKV-k főszervezete vagyok és az UEPMA tagja, úgy gondoljuk, hogy a Vámunió frissítése rendkívül fontos azért, hogy befogadóbb és mindkét fél számára a jólétet teremtő megoldás legyen. Ahhoz, hogy ezt a célt elérhessük, a tárgyalók által meghatározott stratégiának a fő célja az kell, hogy legyen, hogy a KKV kereskedelem legfőbb gyenge pontját felszámolják. Tehát KKV orientált kereskedelmet kell képviselni. A 95-ös vámnői megállapodás már bebizonyította, hogy a török-EU gazdasági együttműködés mindkét fél számára lehetőségeket hoz létre. Először úgy bizonyította ezt, hogy felszámolta a nemzetközi kereskedelmi akadályokat. Másodszorban pedig es, egyenlő esélyeket nyújtott a KKV-k számára a nagyobb versenytársakhoz képest. Ma a gazdaságaink és a KKV-ink új kihívásokra kell, hogy válaszoljanak a globális versenyben, amely állandóan változik a digitális technológia és a kereskedelmi világ átállása miatt. Éppen ezért eljött az idő, hogy frissítsük a vámuniót az új fejlemények fényében és a meglévő gyenge pontokat felszámoljuk a vámuniós kereketen belül. Funkcionálisabbá, átfogóbbá, hatékonyabbá kell tenni. Ahhoz, hogy ezen folyamat leginkább előnyös legyen az EU és a török polgárok számára, mi kérjük mindkét fél képviselőit, hogy egyrészt vegyék figyelembe a KKV-k specifikus igényeit egy külön fejezet formájában, másodszorban, hogy specifikus KKV hozzáférést biztosítsanak, biztosítsanak a pénzügyi eszközökhöz, és így a kihívásokra adjanak szó, választ a modernizált vámuniós megállapodásban. Harmadsorban a KKV orientált hatástanulmányokat is vegyék be a megállapodásba. Végül pedig ahhoz, hogy működőképes legyen ez a megállapodás, fontos beszélnünk a vízum kérdéséről is. Ez nagyon komoly nem vám jellegű akadály a kereskedelemben, különösen a KKV-k szempontjából. Azt gondoljuk, hogy ha a KKV termelékenységet tudja támogatni a megállapodás, ez nagyon hatékony szinergiákat lehet a kapcsolatokban elérni. A helyi közösségeknek pozitív hatása lehet, és ebben fontos szerepe lehet a KKV-kban, és ez az egész társadalomban érezteti hatását. Ezzel lehet segíteni abban, hogy konstruktív, hosszú távú víziót lehessen képviselni a megosztott érdekek, értékek és lehetőségek szempontjából Törökország és az Európai Unió között. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Végül Tikin asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chair. Um, thank you very much for the... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a meghívást. Naslaham Tekin a nevem. A Kagidály a Női Vállalkozók Szervezetének a képviselője vagyok. Először magáról a szervezetemről szólnék pár szót. A kollégáim már részletesen elmondták a véleményüket a Vámunióról, én is utána majd erre is rátérek. A szervezetünket 2002-ben 37 női vállalkozó hozta létre Isztambulban. Azóta több mint 300 tagunk van, egy milliárd eurós pénzügyi kapacitásunk van. Összesen különböző ágazatban vagyunk jelen. Textilipar, egészségügy, kommunikáció, digitális gazdaság, idegenforgalom, vegyipar, public relations, stb. Tehát ezen ágazatok képviseltetve vannak a mi hálózatunkban a tagjainkon keresztül. A fő célunk az, hogy megfelelően tudjuk képviselni a nőket a politikában, a gazdasági életben és a társadalmi területeken. Tehát nem csak Törökországban, hanem az EU-ban is támogatjuk a női vállalkozókat. Különböző fedőszervezethez tartozunk, a European Women's Lobbyhoz is, az UEAPME-hoz, a világszintű női vállalkozói szervezethez és a mediterrán női vállalkozói szervezethez. Ez is mutatja, hogy mennyire európai és világszintű a fellépésünk. A vállalkozó nők számára akarjuk elérni azt, hogy jobb legyen a hozzáférés a piacokhoz, az oktatáshoz, a különböző EU tagállambeli együttműködő társultagonkkal. Ma azért jöttem, hogy a Vámuniót olyan perspektívával nézzem meg, amely a nemek közötti egyenlőség és a női vállalkozók hangjának a jelentőségét hangsúlyozza. Mostanáig a Vámunió keretein belül azon ágazatok, amelyekről nem esett szó, vagy amelyeket nem vették be, éppen azok az ágazatok, ahol a nők jobban képviseltetik magukat. Nem csak Törökországban, hanem az EU-ban is. Nézzük meg a számokat. A női vállalkozók aránya 4,5% volt 2000-ben, mára ez 8% Törökországban. Tudom, hogy ez elég alacsony, Összesen 110 ezer női vállalkozó van Törökországban, de hogyha megnézzük az EU-t, ott a női vállalkozók 29%-ot adnak. Ez azt jelenti, hogy 11 és 11,6 millióan vannak Európában. Ez egy nagyon komoly szám, ebben egyetérthetünk. Mostanáig a Vámonió a női vállalkozókra nem tért ki, és mindenképpen itt a szakbizottságban fel kell vetni ezt a kérdést. A kutatásból kiderül, hogy a női vállalkozók 82%-a Törökországban a szolgáltatások területén dolgozik. 40%-uk a kereskedelmen van jelen, és 70%-uknak van saját makrovállalkozásuk. Ez is azt gondolom, hogy mutatja a kapcsolatot a KKV-khoz. Európában a nők leginkább a szociális területen, a szolgáltatások, az oktatás területén komoly, és ezért láthatjuk, hogy ugyanazok az érdekei a női és az, a török és az európai női vállalkozóknak. 8,1 millió nő Törökországban áll munkaszerződésben. 417 ok a mezőgazdaságban dolgozik, 47,7 százalékuk a szolgáltatási szektorban dolgozik. Tehát amikor itt a parlamentben ilyen témákról beszélünk, akkor ezekre a nőkre is gondolnunk kell. Ha megnézzük az európai oldalt, nagyon fontos ebből a szempontból is a KKV-król beszélni, és arról, hogy a KKV-knak milyen jelentősége van az EU növekedése szempontjából. Ez ugyanúgy igaz Törökországra is. Fontos a KKV-k igényét felmérni, mind Törökországban, mind Európában. Mi nagy érdeklődéssel várjuk, hogy ezt a témát bevegyük a vámuniós vitába, amikor azt frissítik, és szoros az együttműködésünk Borelli úrral. Itt a parlamentben jó partnereink vannak, és azt várjuk, hogy modernizálják a Vámuniót, ebbe bevegyék a nők hangját, a női vállalkozók hangját, akik a szolgáltatási ágazat igényeit, a mezőgazdasági szektor igényeit képviselik, ahol a nőket a leginkább képviselik. Köszönöm szépen, megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, az jelentéstevőnek Borelli úrnak. Köszönöm, elnök úr. A munka, csop, munkadokumentum munka bemutatásáig egy fontos esemény történt. Az Európai parlamentáros forulásáról van szó, a csatlakozási tárgyalások ideiglenes befagyasztását illetően, és természetesen szakbizottságunknak a parlament szerves részeként figyelembe kell venni ezt a fejleményt. De az én irányvonalom a jelentésben még inkább megerősödik ezen esemény által. Nem szabad ugyanis a globális kontextust figyelmen kívül hagyni, és természetesen a mai elhangzott előadásokat is figyelembe fogom venni ennek fényében. Nagyon fontos az is, hogy a bizottság decemberben bemutassa a tanácsnak azt a mandátumjavaslatot, amelyből kiviláglik, hogy a bizottság figyelembe vette azt, amit a parlamentben történt a múlt héten. Jelentéstevőként természetesen az Európai Parlament álláspontját szeretném belefoglalni ebbe az anyagba, ugye itt az ideiglenes felfüggesztés kapcsán, és nyilvánvalóan támogatok bármiféle útmutatást, amely a parlamentből származik. A bizottság világos állásfoglalását várom ugyanakkor, azt hiszem nagyon fontos együttműködni a bizottsággal, ugyanis az, ugyanakkor az EGSZB-vel is. Elnök, köszönöm, Schuster úr következik. Elnézést. Elnök. Jelner úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Persze szívesen átadtam volna, ha lehetett volna. Köszönöm, hogy mégis azon megkaphattam a szót. A jelentés, árnyék jelentés tevőnk nincs itt, de teljes mértében egyetértek az ő érvelésével, és ezért vagyok én az, aki előterjesztem a nézeteit, ezek akár csak az én nézeteim. Először is szeretnénk a szerepvállalóknak itt köszönetet mondani, az is nagyon fontos, hogy el kell ismernünk azt, hogy az Európai Parlament múlteti döntése arról, hogy a csatlakozási tárgyalásokat befagyasztják Törökországgal, az nem azt jelenti, hogy le kell állítanunk önmagában a kereskedelmi tárgyalásokat. Így kihasználhatnánk most akár a kereskedelmi tárgyalásokat, továbbra is nagyon fontos partnerek vagyunk egymás számára. Feltételek mellett meg lehet nyitni a piacot, bizonyos értékek tiszteletbe tartása mellett Törökország szempontjából javításra van szükség. Mi tudjuk, hogy nagyon fontos a vámunió modernizálása a vállalkozások szempontjából, mert ez már elavult, főként amiatt is, hogy nincs ebben megfelelő megoldási mechanizmus. Sok esetben láthatjuk azt, hogy a Vám Uniót nem tartják be a török fél részéről, és egy olyan megoldási mechanizmusra van szükség, amely ezt megakadályozza. Ki kell terjeszteni a hatályt is például a szolgáltatásra, a mezőgazdaságra, a közbeszerzésre, fenntartható feladásra, a KKV-ra, illetve a befektetési védelemre is, ami főként nagyon fontos most annak kapcsán, ami most történik Törökországban. De azt is látni kell, hogy nem csak az EU előnyökre lehet koncentrálnunk, ugyanis van egyfajta szimetria jelenleg ezen tárgyalás során, és egy kicsit nem is tudom ezt helyesnek európaiként, mert mi természetesen erőnt húzhatunk a Vám Unióból, de Törökország nem élvezheti ezeket az előnyöket, és ez nem helyes. Ezzel foglalkoznunk kell. Látom, hogy lejár az időm, és ezért hangsúlyozom azt, hogy a jelenlegi rendelkezés nem megfelelő, ezért le kell ülni, és racionálisan elgondolkodni a közös érdekeken és igényeken erre van szükség, és ezért a Vámunió modernizálása rendkívül fontos célt szolgálhat. Köszönöm, én is úgy érzek, mint Fielner. Az egyik jelentéstevőnk nincs itt, ezért engem kért arra, hogy olvassam fel az anyagát, ezt szívesen meg is teszem angol. First I would like to thank the speaker. szeretnék köszönetet mondani az észrevételekért. Ezek nagyon hasznosak lennek azért, hogy konkrét javaslatokat tudjunk építeni a kereskedelmi kapcsolataink javítására Ankarával, és egy elévült eszközt tudjunk frissíteni. Emlékeztetnék rá, hogy a múlt héten komoly többséggel elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyel ideiglenesen felfüggesztjük, befagyasztjuk a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal. Az álláspontunk ugyan nem kötelező, de erős politikai jelzés, amelyet a partnernek szeretnénk elküldeni, aki már régóta elmondta, hogy szeretne a közösségünk részévé válni. Ez egy értékközösség elsősorban. A kereskedelmi politikánk fontos, hogy ezen értékeknek megfeleljen. Ennek ellenére az állásfoglalás kijelentette azt is, hogy stratégiai relevanciája van az EU-török kereskedelmi kapcsolatoknak mindkét fél szempontjából, és hogy mennyire fontos a Vámunió frissítését véghez vinni. Azt gondolom, hogy a Vámunió modernizációja nagyon fontos eszköz arra, hogy Törökországra tudjunk hatni, és biztosítsuk azt, hogy nem a polgárok lesznek a vesztesei ennek az intézkedésnek. Ezen kontextusban szeretném az Európai Bizottság képviselőitől kérni, hogy tartsák tiszteletben a szociális és munkajogi standardokat Törökországban, ami a gazdasági kapcsolatainkat illeti. A Kopa Kogekának lenne egy kérdésem. Egy nemrég nyilvánosságra került bizottsági tanulmány alapján a kumulatív gazdasági hatásról, a jövőbeni kereskedelmi megállapodásokról az EU mezőgazdaság területén. Törökország 3,1%-ban tud hozzájárulni az EU mezőgazdasági importhoz, miközben a harmadik célországa lesz az EU-s mezőgazdasági termékeknek, 2,9%, különösen a marha és birka ágazatban. A Világbank ennek ellenére úgy értékeli, hogy a mezőgazdaságban a bilaterális nyitást azzal lehetne elérni, hogy bilaterális piaci hozzáférést lehetne termék alapon tárgyalni, és így lehetne különböző kényes kérdéseket megoldani egyes termékekkel kapcsolatban. Pöti úrtól kérném a Kopakogetától, hogy mondja el a véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szteveti úr. Mi a gazdasági részt illeti, egyetértek a jelentéstevővel, Fjellnerrel és Schusterrel, korszerűsíteni kell a megállapodást. Ez már nem időszerű egyik részről sem, tehát ez teljes, hát teljesen helyes, és ez gyümölcs, gyümölcsöző is lesz, ha ezt megtesszük, azt hiszem ezt nem vitatjuk itt a házban. Aztán a második dolog, azt hiszem, hogy pontosan Törökországnak van szüksége szorosabb kapcsolatok képítésére az EU-val. Egy nagyon nagy piac vagyunk, talán legnagyobb Törökország számára, és Törökország egy nyersanyag exportőrből inkább olyan gazdasági hatalommal válik, amely saját országában dolgozza fel a nyersanyagokat, tehát ez a modern iparosodás határán van, küszöbén van, és Törökország ezt a küszöböt nem tudja átlépni anélkül, hogy az EU-val keres, ne kereskedne. És a harmadik megjegyzésem a politikai környezetre vonatkozik. Amit valamennyien gazdaságilag észszerűnek és kiépítésre méltónak gondolunk, az politikai szempontból vitatott. Itt ugyanis egy rezsimmel van dolgunk, amely politikailag nagyon messze van attól, amit mi helyesnek tartunk. Éppen amit elhangzott ugye a parlamentközi kapcsolatok megszakítása, Ugye most Törökország a konfliktusos irányba mozdul el. Hogyha tovább akarunk tárgyalni addig, ahogyan eddig. Nos, itt ezzel kapcsolatosan több kritikus észrevétel elhangzott már itt a parlamentben, és itt a gazdasági élet szereplőinek beszámolói nagyon sok mindenről árulkodtak, Ugye itt lehetőséget kell adni számukra, hogy azt tegyék, ami gazdasági szempontból észszerű. Ugyanis, ha ez nem történik meg, akkor politikai szempontból sem lesz előrelépés. Köszönöm. Marike Sárke következik. chair. Um, Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy beszélhetünk a Törökországgal fenntartott modernizálásáról, a bizottságban is beszéltünk erről, és jó az, hogy a különböző érintettektől hallhatunk. Szerintem nagyon kellett sietniük, és már így is kifutottunk az időből, tehát szerintem a következő alkalommal talán jobban kellene tervezni, és többet hallhatnánk tőlük. De örülök annak, hogy decemberben Törökországba látogatunk a szabadság részéről, hogy beszéljünk az érintettekkel. A legtöbben a szabályokon alapuló kereskedelemről beszéltek, a modern szabályokról beszéltek, de ahogy a jelentéstevés elmondta, a jelenlegi időkben nagyon nehéz. Nem szabad elvonat, nem, nem elvonatkoztatni a kontextustól valóban a parlament nagy többsége amellett szavazott, hogy befagyasztjuk a Törökországgal folytatott tárgyalás, csatlakozási tárgyalásokat a jogsértések miatt, annak ellenére, hogy egy kicsit populista hang volt ez, hogy a parlamentet most nem vesszük-e figyelembe, vagy figyelembe vesszük, ez nem igazán megfelelő. Erre kell gondolnunk, akkor, amikor kereskedelmi kérdésekről van szó. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi a helyzet most Törökországban. Aggódom a törökországi helyzet miatt, de szerintem jó az, hogyha közvetlen kapcsolatban maradunk. A szakbizottságunknak végeznie kell a munkáját, a Vámunióról szóló munka nem fog egy nap alatt véget érni, és nem csak azt kell megtudnunk, hogy az emberek mit szeretnének a modernizálás kapcsán török perspektívából, de azt is látnunk kell, hogy milyen fajta politikai akarat van arra, hogy részt vegyenek ebben a gyakorlatban. Remélem, hogy sikerül majd folytatnunk decemberben Törökországban ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, Helmut! Rövid leszek, mert a kollégáim már sokat mondtak, mindenkivel egyetértek, aki azt mondta, hogy a politikai keretet figyelembe kell venni, és azt is figyelembe kell venni, hogy a vámuniót modernizálni kell, amely talán gazdaságilag érthetőbb, és ennek megvan a logikája. De hogyha a politikáról beszélünk, és a kereskedelemről mindenki számára, akkor látnunk kell azt, hogy ez mit jelent az állampolgárok számára, akik célcsoportjai az ilyenfajta vámunió modernizációnak. El kell mondjam azt, hogy a múlt heti döntése az Európai Parlamentnek megmutatta azt, hogy a parlament nagy többsége tényleg egységesen amellett van, nem látnak esélyt arra, hogy el lehet indulni egy irányba, még akkor is, hogyha a parlamentközi együttműködést felfüggesztjük Törökországgal, ahogy is elmondta elnök úr, ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz a helyzetünk, hiszen hogyan tudunk így a partnereinkkel beszélni a különböző témákról. Örülök annak, hogy legalább ma a gazdaság képviselői, az ipar képviselői legalább itt vannak ma, és megpróbálják azt az üzenetet eljutatni nekünk, hogy az ilyenfajta modernizálás politikai eh, eh, kerete is fontos. Vétnen. Egyetértek az előttem szólónkkal, különösen az, amit Bot és Scholz és Tabati urak mondtak. Nos, a múlt heti állásfoglalásunkat azonban máshogyan értelmezem a kereskedelem jelentőségre tekintettel. Ott ugyanis azért, hogy a kereskedelem fontos, ugyanakkor nem áll ebben a szövegben az, hogy erősíteni kell a kereskedelmet. Meg kell tehát nézni a kontextust, hogy nehézségekről beszélünk Törökországgal, azaz konkrétabban tudják, hogy a török hadsereg legalábbis háromnegyede bombázta az ENSZ világörökség helyszíneket, nagyon sok halálos áldozatot szedett mindez. Tehát meg is öltek embereket, és a börtönökben kínzást alkalmaztak nőkkel szemben, amely leírhatatlan. Most ezt díjazzuk? akár azáltal, hogy a kereskedelmet erősítjük, és ezáltal támogassuk a rezsimet, azt hiszem, hogy ez egy elhibázott jelzés lenne, és épp az ellentéte annak, amit akarunk. Köszönöm. Elnök Fera úr következik. Nos, szürrealista és teljesen ö, nem megfelelő ez a vita. Múlt héten ö, vitáztunk ö, a török anyagról. A VEM Unió most is a csatlakozási folyamat keretében tekintendő, és a jelentés szerintem különösen jó hiszemű, és csak török érdekeket néz. mondtam, egyszerű. Ahogyan befagyasztottuk a csatlakozási tárgyalásokat, szerintem ugyanúgy meg kellene állítani a Vámunióval kapcsolatos tárgyalásokat is. Az európai mezőgazdaság nincs jó formában, és már most az orosz embargó áldozata, a Vámunió EU és Törökország között egy plusz fenyegetés lenne az európai mezőgazdaság számára. Jelenleg az EU Törökország Vámunió közvetlenül fenyegeti gazdálkodóinkat, például a marha, hús és a tejágazatot, és Ugye ott 50%-kal alacsonyabbak a termelési költségek, mint az európai ágazatokban, ezért öngyilkosság lenne aláírni ezt a megállapodást. Elnök Maurides kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Két kérdést szeretnék felvetni. Először is az előadónak tenném fel ezt a kérdést talán. Sokat hallhattunk az elmúlt hetekben arról, hogy gyermekekkel visszaélnek, menekült gyerekekkel. Törökországban nagyon komoly szenvedésen mennek keresztül ezek a gyereket. Szeretném, hogyha erre reagálnának. A második felvetésem a múlt heti állásfoglalással kapcsolatban elmondanám az én szubjektív értelmezésemet ezzel kapcsolatban, ami a jövőt illeti. Úgy gondolom, hogy politikai üzenetet küldünk ezzel Törökországnak, ennél többről nincsen szó. hogy fagyasszunk be bizonyos fejezeteket, és nem hivatalosan felfüggesztjük itt a csatlakozási folyamattal kapcsolatos tárgyalásokat. Nos, ezt tudván talán kollégáim nagy többségét tudom képviselni azzal, amit mondok, azok, akik a múlt héten megszavazták, hogy fejezeteket fagyasszunk be, ezzel egyértelműen tudjuk, hogy ami a befagyasztás indoklását illeti, az az, hogy antidemokratikusan viselkedik az Erdogan rezsim. És hogyha ez így folytatódik, akkor nem lesz más opciónk, mint hogy a kereskedelemre is kihasson mindez. Bizottság, két percben. Szumár lesz úr. Yes, thank you very much, uh, uh, chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen csak azokról a kérdésekről fogok beszélni, ami a Vámunióhoz és annak modernizációjához kötődik. Azután, hogy elkezdtük a Vámunió modernizálásáról szóló tárgyalásokat 2015 májusában, török és EU e részre is elkezdtünk belső folyamatokat, mielőtt mi megkezdtük volna a tárgyalásokat, a konkrét tárgyalásokat. Ez azt jelentette a mi részünkről, hogy hatástanulmányt végeztünk, és ez a hatástanulmány egyetemben mutatja azt, hogy a vámuniót frissíteni kell, és ez hasznos lehetne mind az EU, és mind pedig Törökország számára. Ugyanis ez a bilaterális kereskedelmet modernizálná, és hallhattunk az érintettektől nagyon sok példát arra, hogy milyen gyenge pontjai vannak a jelenlegi vámunió kapcsolatoknak. A hatástanulmány azt is megmutatta, hogy az előnyök a vizsgált területeken, a mezőgazdaság területén, ahogy ezt hallhattuk az érintettektől, ezt aszimmetrikus kapcsolat jellemzi, és itt ez inkább több előnyt hoz az EU számára. A hatástanulmány számos kérdés lefedett, amit itt is kiemeltek ma délután, ezek nagyon fontosak lehetnek majd a jövőben, különösképpen a fenntartható fejlődés kérdése. Ez azt jelenthetné, hogy a bilaterális kereskedelmi kapcsolatainkban rendelkezéseket vehetnénk fel a szociális környezetvédelmi emberi jogokról, és azt is hallhattuk, hogy ki kell emelni annak a szükségességét, hogy a KKV-k nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az Európai Bizottság javaslata a Vámunió modernizálása szempontjából ban ennek kapcsán már bejelentettük a közleményünkbe, ami a bővítésről szólt. Köszönjük, mondja az elnök, a szakértők kívánnak-e még hozzászólni? Egy percet kapnak, ha akarnak hozzászólni. Tessék. Thank you, President. As there is a question about the community... Köszönöm, elnök úr. Ami a kumulatív hatástanulmányt illeti a kereskedelemre és a mezőgazdaságra vonatkozóan, különösen Törökország tekintetében, szeretnék emlékeztetni rá, hogy ez a tanulmány a szabadkereskedelmi megközelítést vizsgálta. A célok szempontjából ez a 93%-os cél volt. Hogyha a kereskedelem hatását néznénk Törökországgal kapcsolatban, nem feltétlenül ez a legrelevánsabb hatástanulmány, mert például az olívaolaj, vagy az élelmiszerek nem célja, vagy tárgya ezen tanulmánynak, és ami az SPS, tehát az egészségügyi és növényegészségügyi kérdéseket illeti, ezt sem veszi figyelembe bonyolult okokból, de nem veszi figyelembe. Ezért azt gondolom, hogy ez a tanulmány nem a legjobb arra, hogy specifikusan a kereskedelmi hatásokról beszéljünk az EU-törökországi mezőgazdaság viszonylatában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Más nem két szót, úgyhogy köszönetet mondanék a szakértőinknek, a szakértőknek, mindenkinek ezért a vitáért. Legközelebb az eszmecserénk a 20, január 22-e ülésünkön lesz. Ez az utolsó napi rendi pontunk a nyilvánosság előtt. Most egyből folytatjuk, és egy egy perces szünet után a koordinátorok ülését, ez egy zárt körülés lesz.